Right, good morning. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Nagyon örülök, hogy itt láthatom a korán kellőket. A közlekedési szakbizottság elnökével beszélgettem reggel, és azt mondta, hogy mondtam neki, hogy hát neki sikerül mindenkit oda csábítani a reggelre, de hát azt mondta, hogy szavazással kezdenek, és így mindenki megjelenik, különben nem tennék úgyhogy ezt figyelmeztetésnek is vehetik. A hetes napi rendi ponttal kezdjük, eszmecsere a Költségvetési Bizottság előadójával. Ashley Fox a vélemény előadója az Econ szakbizottságban. Azt javaslom, hogy először hallgassuk meg Ashley-t, aki szeretne egy pár megjegyzést fűzni a dologhoz, és utána pedig az általános előadónak, Lavia úrnak adom meg a szót. Azután pedig bárki hozzászólhat, aki kíván. És látom, hogy vannak olyanok, akik ismerősek a költségvetés területén, úgyhogy talán mégiscsak sikerül lefoltatni az eszmecserét. Esli, tiéd a szó. Elnök asszony, köszönöm szépen. Nagyszerű ilyen széles körű közönség előtt beszélni ma délelőtt. Üdvözlöm Lavia urat is, igen, irigylem öntől azt, hogy a különböző szakbizottságok, tagállamok és képviselők kívánságaival zsonglőrködhet. Először az általános elvekről szeretnék beszélni, amelyek szerintem az ön költségvetésében szerepelni kellenek. Az Európai Uniós költségvetésnek harmóniában kell lennie a tagállamok által hozott megszorító intézkedésekkel. Szerintem teljesen észszerűtlen lenne az, hogyha az Európai Unió kiadási növekedést kérne olyan időben, amikor az adófizetők otthon azt tapasztalják, hogy a közszolgáltatások csökkennek, az adóik viszont nőnek. Az bizottság bizonyos eurózónabeli tagországokat kioktat, hogy csökkentsék nagyon szigorúan a kiadásaikat, és ezért nem lenne megfelelő, hogyha az Európai Unió az ellenkező irányba indulna. Ideális esetben úgy gondolom, hogy csökkenteni kéne az Európai Uniós költségvetést. Elismerem, hogy ebben a szakbizottságban vagy a plenárison is ez a gondolat többségi támogatást kapna, de szerintem Lavia úr legalábbis reál értéken be kéne fagyasztani a költségvetést, hogy az inflációnál nagyobb mértékben ne növekedhessen. Bár én személy szerint ennél valami ambiciózusabbat szeretnék elérni. Ami az ECON felelősségét illeti, biztos vagyok benne, hogy sok képviselő érvelhet amellett, hogy ez a szervezet, vagy amaz a szervezet mindenképpen több pénzt érdemel ahhoz, hogy a ráruházott feladatokat be tudja tölteni, hogy jobban tudja ellenőrizni a bankokat vagy a biztosítókat. Mindig lesz jó okunk arra, hogy több pénzt költsünk a kedvenc projektjeinkre. És lehet, hogy vannak olyan intézmények, olyan intézményi szervezetek az ECON felelősségén belül is, amelyek több pénzt érdemelnek. Ahol a képviselők ilyen példát találnak, azt ki kell egyensúlyozni máshol valamilyen csökkentéssel. Más szóval az ECON szakbizottság nem kell, hogy nettó növekedést kérjen a költségvetéstől. Ha valaki több pénzt kap, akkor valaki más kapjon kevesebbet. És legyünk annyira őszinték, hogy ki tudjuk egyensúlyozni a kiadási növekedéseket a felelősségünk körébe tartozó más csökkentésekkel. Ennyit szerettem volna önökkel, illetve önnel Lavia úr megosztani, és nem fogok most egy hosszú és költséges kívánságlistát benyújtani, amit úgysem tudnánk teljesíteni. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Lavia úr, öné a szó. Per eh, le sue indicazioni come... Köszönöm szépen, Fox úr, a bevezető szavait. Ahogyan is tudja, a hosszú költségvetési folyamat a plenárison, a parlament plenárisán az iránymutatások elfogadásával kezdődött. Ez egy hosszú eljárás. Azt kértem, hogy részt vehessek az összes szakbizottsági ülésen, ahol e témával foglalkozunk, nem csak azért, hogy az általános iránymutatásokat bemutathassam a költségvetéssel kapcsolatban, hanem azért is, hogy jobban megismerjem, illetve önök is jobban megismerjék a költségvetési szakbizottságban dolgozókat. De az is nagyon fontos, hogy globális tekintetben helyes megítélésünk legyen a költségvetéssel kapcsolatban. A 2013-as költségvetési év a 2007-13-as tervidőszak utolsó éve. Ez azt jelenti, hogy most már a következő több éves pénzügyi keret előkészítésén is dolgozunk. A kifizetési előirányzatok mindig magasabbak egy ilyen évben. Az olyan közösségi programok tekintetében különösen, amelyek végére érnek a működésüknek, a operatív programok, regionális programok, kutatási programok. Ezek általában az első fázisukban a kif- költségvetési vagy kötelezettségvállalási előirányzatok tekintetében mutatnak nagyobb ö, számokat, most pedig a kifizetési előirányzatokból kell többet rájuk szánni. Fox úr a költségvetési megszorításokra utalt, és tökéletesen igaza van. Egy szigorú költségvetést kell megterveznünk a tekintetben, hogy nem szabad új kiadásokat hozzátenni, amelyek nem felelnek meg a prioritásainknak. Azonban azt is tudni kell, hogy Európa, a bizottság kötelezettségeket vállalt az előző években, amelyek most kifizetési előirányzatokban csapódoknak le. Tehát vannak kifizetni való számláink. A RAL 207 milliárd euróra rúg. Tudjuk, hogy a kötelezettségvállalás után következik a fizetés. Nem gondolhatunk arra, hogy a korábbi években vállalt kötelezettségeinket ne teljesítsük. Ezek most kifizetésre kell, hogy kerüljenek. Hadd mutassak önöknek valamit. Majd megmutatom a többieknek is, a kollégáknak. Itt van egy grafika, ami a kifizetési előirányzatokat, kifizetési kérelmeket mutatja a tavalyi évről a tagállamok részéről. 2011 végén, az utolsó hónapokban a tagállamok bemutatták legitim kifizetési kérelmeiket. 15 milliárd euróra rúgott ez az összeg. Az Európai Bizottságnak csak 5 volt a kasszájában, több mint 10 milliárd euró tehát átütemeződött a 2011-esre a 2012-es költségvetési évre kifizetések tekintetében. Ez a kifizetési kérelmek tekintetében egy új hullámot fog majd jelenteni 2012-ről 13-ra is. A kutatási program és bizonyos költségvetési tételek, például a regionális politika területén a 2012-es kifizetési előirányzatok nem lesznek elégségesek ahhoz, hogy ki tudjuk fizetni a vállalt előirányzatokat, a vállalt kötelezettségvállalásokat. Realistának kell lennünk a költségvetési tervben, amit 20, április 25-én mutatunk be. Ezért kértük azt az Európai Bizottságtól, hogy a lehető legpontosabb öm, előrejelzésekkel dolgozzon. Ennek természetesen nagyon fontos értelme van, amit Ashley Fox kolléga is említett. Hogyha megvan bennünk az akarat, hogy bizonyos költségvetési tételeket megerősítsünk, akkor negatív prioritásokat is meg kell határoznunk más költségvetési tételekben. A parlament nem kérhet több erőforrást bizonyos költségvetési tételekre, anélkül, hogy lennének olyan ö, tételek, amelyeket, ha mondhatom, így lefölözhetünk, vagy egy kicsit csökkenthetünk. Az Ekon szakbizottságtól azt kérem, hogy felelős előrejelzéseket mutassanak be minden prioritás tekintetében. A, ott, ahol nagyobb előirányzatokat kérnek. Minden ilyen tétellel szemben kell, hogy legyen olyan tétel, ahol csökkentést tudnak felmutatni. Így tudunk egy szigorú és felelős, de ugyanakkor más oldalról olyan költségvetést benyújtani, amely képes segítséget nyújtani, képes a definiált prioritásokat elérni, képes a növekedést és a foglalkoztatást javítani, különösen a fiatalok foglalkoztatására gondolok. Próbáljunk meg segíteni azon költségvetési tételeken, amelyek a fő prioritásokat élvezik, miközben tudjuk azt, hogy az Európai Unió költségvetése csak bizonyos orientációk tekintetében engedi meg azt, hogy ezt megtegyük, hiszen az összes erőforrás, ami a rendelkezésünkre áll, nem fog növekedni. Köszönöm szépen. Jean-Paul. Merci, Madame le Président. Jean-Paul, köszönöm szépen, elnök asszony. Engem nem a költségvetési kérdések nyomasztanak, hiszen azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban elég jó az emésztésem. Először elmondjuk azt, hogy mit fogunk tenni, aztán utána azt látjuk, hogy az előrejelzett számok nem ugyanazok, mint amik, az el, mint amik előttünk állnak. 28 éve én is polgármester vagyok, csak úgy, mint Ashley Fox, soha nem emeltem adókat, visszaválasztottak minden alkalommal. Koherenciára és felelősségre van szükség, ne legyenek illúzióink. A viták, amelyeket jelen pillanatban folytatunk, ezek eh, persze szórakoztathatják a nagy közönséget, de ne felejtsük el, hogy Franciaországban és Németországban is választások elé ér, nézünk, tehát nagyon fontos, hogy a tagállamok azok így fognak az uniós költségvetésre is reagálni, hogy azt ki tudják használni otthon. Nem szabad többet kérni, és nem is akarok többet kérni, csak azt szeretném, hogy legyünk következetesek. Legyünk következetesek azzal, ami Európában történik. Nem lehet egy oldalról azt kérni az állam és kormányfőktől, hogy vállalják a felelősséget az Európában zajló dolgokért, és utána azt mondjuk, hogy hát a számokat 2020-ig nem lehet változtatni. Az sem lehet, hogy az elengedhetetlen dolgokra ne különítsünk el megfelelő költségvetést. Ott vannak például a tolmácsok. Mindig azt hallgatom, hogy racionalizáljuk a rendszert, csökkentsük a költségvetését a, a, a tolmácsolásnak, persze, de azért mégiscsak vannak demokratikus elvek Európában, épp úgy, mint a parlamentben. És hogyha nincs pénz arra, hogy a politikákat, például azokat a rendeleteket, szabályozásokat, amelyeket meghozunk, akkor mi értelme van az egésznek? Nem lehet egyszerre szabályozni mindenkitől, csak kérni, kérni, kérni, és utána nem adni meg az intézményeknek azt a pénzt, amivel a munkáikat el tudják végezni. Hogyha az állampolgároktól azt mondják, hogy nem beszélhetnek ezután ö, a saját nyelvükön, és én is csak az anyanyelvem helyett az angolt használhatom, akkor azzal lebontjuk Európát. Európának kell, hogy legyen eszköze arra, hogy elvégezze azt, amivel megbíztuk. Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de hát hogyha az államok nem tudnak többé kölcs, kölcsönt venni, akkor hogyan, hogy, ahhoz, hogy tudjunk költségeket felvenni, ahhoz olyan költségvetésre van szükség, amiből lehet visszafizetni. Ma nem ebben a helyzetben vagyunk. Tíz éve szűk költségvetésünk van, semmit nem tehetünk, de hogy, ha, hogy hogyan tudjuk a gazdaságot ismét beindítani, hogyha nincs erre elkötelezett költségvetésünk fő, előadó úr. Hány misszió van, ami semmire nem szolgál? Hány fölösleges kommunikációra pazarlunk el papírt? Hány kütyüt vásárlunk teljesen fölöslegesen? Nagyon sok helyen lehetne költségeket megtakarítani. És én most már 28 éve vagyok polgármester, tehát pontosan tudom, hogy mire érdemes költeni, mire nem érdemes költeni több ezer eurót. Úgyhogy szerintem egész egyszerűen jobban kéne gazdálkodni ezzel a pénzzel, és akkor nem lennének ilyen problémáink. Köszönöm. Thank you. <clears throat> Ola. Tessék, következő hozzászóló. Och, kan väl säga klart och tydligt att jag är för budgetar i balans och att man faktiskt sparar på de områden man kan, men också tillse, tillser att... Köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy ez az egyensúly eléggé elfogadható, azonban nagyon fontos, hogy döntéseket hozzunk, olyan döntéseket, amelyeket aztán a gyakorlatba is át lehet ültetni. Tehát ezt kell mindenképpen előtérbe helyezni. Nézzük. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy az európai hatóságoknak meglegyen a hatáskörük arra, hogy hatékonyan dolgozhassanak. Azért, mert jelenleg ez a dimenzió nem nincs kellő mértékben kiaknázva, és ezt mindenképpen orvosolni kell. Azon kívül minél egyre több jogszabály születik, és ezért is fontos a hatáskör alkalmazása. Azt javaslom tehát, hogy legyünk elővigyázatosak, és kövessük figyelemmel a fejleményeket. Ezen kívül az is fontos, hogy a hatáskörrel párhuzamosan a költségvetés is növelke, növekszik. Tehát a pénzügyi stabilitáshoz ezt rendkívül fontosnak tartom. meg kell néznünk azt, hogy a bizottság mit tett ezen a területen. Az ECOFIN főigazgatóságon van-e kellő mértékű erőforrás, kellő számú szakember, akivel hatékonyan el lehet végezni a munkát, és azt is meg kell nézni, hogy milyen projektek vannak a következő évre. A hatos csomag, a kettes csomag már életbe lép, ehhez konkrét terveket kell készíteni ősszel. Az európai szemeszter egy, egyre jobban kiteljesedik, kiszélesedik, és a költségvetésben, a bizottsági költségvetésben mindenképpen helyet kell ezeknek teremteni azért, hogy hatékonyan tudjuk ezeket a programokat vezetni. Ezen kívül az európai statisztikára is oda kell figyelni. Van egy olyan program, amelynek az a célja, hogy az adócsalások ellen felvegye a harcot. Itt nagyon fontos a statisztika, és a válság is rámutatott arra, hogy a statisztikák minőségét mindenképpen javítani kell. Olyan statisztikára van szükség, amely minél több területet lefed. Ez pedig azt jelenti, hogy koherensen kell az erőforrásainkat kialakítani. Nagy lehetőség van még ezen a területen, hogy az adócsalás ellen valóban hatékonyan lépjünk fel, hogyha ezt közösen tesszük, akkor mindenképpen pozitív eredményt érhetünk el. Így aztán várom azt, hogy egy konstruktív folyamat induljon el a következő hónapokban, és nagyon remélem, hogy egy következetes megoldást tudunk kialakítani méghozzá gyorsan, hiszen valóban ez a feladatunk, ez a felelősségünk nagyon fontos megérteni, hogy mi okozta a válságot, és az ellenőrző hatóságok tudnak bennünket biztosítani arról, hogy ez nem fog ismét előfordulni. Ez azt jelenti, hogy lépnünk kell a gazdaság felállítása, felélénkéntése céljából. Um, thank you. Anne, you... Köszönöm szépen, az ALDE nevében megadom a szót. Thank you very much. Um, I think Mr. Lavia gave a very good account on how the European Union had hát- functions that in Jensen asszonynak. Nagyon jó véleményt hallottunk. A 7 éves programozási időszakban a kifizetések növekednek, hiszen fizetjük a számláinkat, és ott van az a probléma, hogy jó pár pénzügyi miniszter valószínűleg nem érti igazából azt a rendszert, amit ők maguk hoztak létre, és nem akarják állni a terheket. Ami az ECON költségvetést illeti, egyetértek azzal, amit Gozes úr, illetve Ludvigson úr, el, úr elmondtak, az biztos, hogy meg kell győződnünk arról, hogy az ellenőrző hatóságoknak valóban megvannak a feladataik arra, hogy el tudják, megvannak az előforrásaik arra, hogy el tudják végezni a feladataikat. Ezen kívül azt is el kell mondani, hogy az ECON költségvetésben ha megtakarításokat kell eszközölnünk, akkor nagyon nehéz helyzetben leszünk, hiszen a költségvetés kis része kerül hozzánk, és hogyha jól emlékszem, akkor az ügynökségeken, az ellenőrző hatóságokon kívül egy-két támogatásról van szó a SZEPS-nek és más ilyen jellegű szervezetnek. Tehát ez azt jelenti, hogy ez a szakbizottság egy elég különleges helyzetben van, és bizony nagyon nehéz lesz számunkra megtakarításokat eszközölni. Azt tudom, hogy amikor a költségvetésről beszélünk a parlamentben, akkor, akkor az ügynökségeket felülvizsgáljuk, megnézzük, és valóban olyan szabályozó hatá- hatóságokra van szükség, amely megfelelően működik, és azt hiszem, hogy Fox úrnak is erre oda kell figyelni. Ha csak nem varázsló, akkor nagyon nehéz feladat lesz számára megtalálni a megtakarítási lehetőségeket a költségvetésünkben. Ami Ludwigson úr megjegyzéseit illeti, a költségvetést illetően, a bizottsági költségvetést illetően, ugye arra utalt, hogy fontos, hogy képes legyen a bizottság az új feladatait ellátni. Egy ígéretet tettek maguknak, azt mondták, hogy 5%-kal csökkentik az adminisztrációs terheket, a igazgatási terheket, és ezzel már dolgoznak, de bizonyos területeken ehhez növekedésre van szükség, és csökkentésre más területeken. Ez egy jó gyakorlat, egy jó eljárás, de oda kell figyelnünk arra, hogy ne legyen olyan költségvetésük, amelyel nem tudják a feladataikat te- teljesíteni, hiszen az ellenőrzés és a statisztika területén muszáj, hogy eredményeket mutassanak fel. Elnök, Swen Sajnos nem tudom végighallgatni az egész vitát, mert el kell mennem, de ez nem jelenti azt, hogy nem érdekel a téma, és követni is fogom majd a következőben. Elnök, köszönöm szépen, hogy elmondta, és most pedig Sven következik. Nos, Köszönöm szépen a korai eszmecserét, mert így elkerülhetőek a bonyolultabb tárgyalások a későbbieknek. Ami a költségvetést illeti, az ECOM részéről azt mondhatom, hogy a költségvetési arányunk nem túlságosan nagy, tehát kicsi a felelősségünk. A méretet, a kiadásokat illetően a nagy viták nem az ECOM költségvetésben jelentkeznek, tehát nagy kérdésekről van szó, Európa hogyan költi el a pénzét. Nagyon sokat költünk nem fenntartható politikákra Európában. Egyetértek az elhangzottak egy részével. Olyan termelési formákra, eszközökre költünk pénzforrásokat, pénzforrásokat amelyek nem nincsenek összhangban az Európa EU 2020-as stratégia környezetvédelmi célkitűzéseivel. Ha megnézzük például a költségvetést, az a mezőgazdasági költségvetést, azt látjuk, hogy változtatásokra van szükség. Ugyanez a helyzet a kutatás területén, illetve a strukturális politikában. Ezt nagyon jól tudjuk, de nem ez a legfontosabb kérdés. Hogyha mindezt az ekon szemszögéből vizsgáljuk, akkor föltehető a kérdés, hogy a más területeken történő kiadások a hatékonyak-e a gazdasági politika szempontjából. Ez pedig egy nagyon értékes vita lehet. Tehát egy értékes vita lehet ez, mondom a jelentéstevőnek. This would be a valuable discussion. Uh, beyond that, I think the econ uh, budget is not really tehát értékes vita lehet ez. Ezen túl azonban nem hiszem, hogy az ekon költségvetése az, ahol meg kell vívni a nagy harcokat a kormány kiadások mellett vagy ellen, vagy az EU-s kiadások mellett vagy ellen. Beszéltünk a különböző ügynökségekről, és ezeket megerősítettük, a különböző tevékenységeinkkel, illetve gondolok itt különösen az ellenőrző hatóságokra, ezek mind jó beruházást jelentenek Európa számára, hogyha léteztek volna korábban megfelelő hatáskörrel, akkor a költségeink kevesebbek lettek volna, ezért kicsit ironikusnak tartom azt, hogy a költségvetést, a kiadást csökkentsük az európai ellenőrző hatóságok területén. Mindez egy olyan országból érkezik, amely nagyon is megszenvedte a rossz pénzügyi ellenőrzést. Azt hiszem, hogy ezt a hibát nem szabad még egyszer megismételnünk. Ezen túl a bizottságunk többször kérte azt, hogy az ügynökségeknek legyenek eszközeik arra, hogy a jogszabályban kijelölt feladataikat ellássák. Következetesnek kell lennünk két szinten. Először is nem hozhatunk olyan jogszabályokat, amelyek egyre több feladatot írnak elő az európai ellenőrző hatóságok számára, de aztán nem adjuk meg a megfelelő forrásokat ehhez, illetve nem biztosítjuk a megfelelő személyi minőséget sem. Következetesnek kell lennünk tehát, másodszorban következetesnek kell lenni abban a tekintetben is, hogy a költségvetés mértékét illetően megfelelő döntéseket hozzunk. Wolf Klintz volt ennek a vitának az elnöke, a parlament határozott álláspontot képviselt. Nem szabad megfeledkeznünk arról, amiben már megegyet, megegyeztünk. Szeretném azt, hogy a jelentéstevő megfelelően együttműködjön velünk, nem csak a saját döntéseit, a saját véleményét tenné bele az anyagba, hanem azokat a döntéseket, amelyeket közösen hoztunk itt. Jürgen? Igen, köszönöm szépen. Nos, csak egyet tudok érteni azzal, amit az előttem szólók mondtak. Először is abból indulok ki, hogy minden állam háztartás köteles, hogy gazdaságos legyen, ez törvény írja elő, de ezt ellenőrizni kell. De alapvetően jó gazdálkodást mutatnak a költségvetések. Nos, hogyha a mezőgazdasági költségvetést kritizálni akarjuk, megtehetjük, de ehhez kell egy politikai alap. Az élelmiszerbiztonságot az első és a második világháború után biztosítani kellett, akkor ez adott volt, most ö, utána nézhetünk, hogy mi a helyzet. Általában véve az unió bruttó szociális termékeinek csak az 1%-át jelenti a, csak egy százalékát jelentik az EU-s költségvetésnek. Hát ez elég kis százalék, bár összegben nagy. Még egyszer szeretném hangsúlyozni. Még bővíteni fogjuk az EU-t. Például nyáron Horvatország lép be. Nyilvánvaló, hogy regionális támogatásokra tartanak igényt. Az elmúlt években alig töltöttük fel ezeket a kasszánkat, föl kell mérni újra a helyzetet. Ha jól látom, a tagállamoknak a költségvetése sokkal meredekebben nőttek, mint az EU költségvetése. Tehát nem mehetek el egy tagállamba, és mondhatom azt, hogy több pénzre van szükség, valami offenzívebb stratégiára van szükség az EU részéről. Ami a felügyeleti szerveket illeti, szeretném hangsúlyozni megint, szerintem ez nem költség, ez beruházás. Hozzájárulnak ahhoz, hogy a válság okozta költségeket elkerüljük. Ez értelmük és nem szabad alásnunk őket. Nos, azt hiszem, hogy nem akarom tovább húzni az időt, ennyit mondanék, és remélem, hogy legalább az ekonban kiegyezünk, hogy stabilizálni szeretnénk a És Köszönöm. Elnök, köszönöm. Most pedig még hárman szeretnének hozzászólni, pedig a következő napi rendi pont jön. Viki. Igen. Én nagyon örülök annak, hogy a költségvetési folyamat ilyen korán kezdődik a pénzügyi évben. Ugyanis a múltban eh, ez mindig a nyári szünetre esett, és azt hiszem, hogy most végre jó, hogy viták vannak, és ilyen korán már azokban a szervezetekben, amelyeket érint a költségvetés. Nagyon sok részletre így kitérhetünk, amely választathat a tagok alkodalmaira. Például arra, hogy hogyan működhetnek együtt a tagállamoknak, a szakértőivel, a felügyeleti szervekkel. Nos, szerintem a költségvetési soroknak ki kell szűrni azokat, ahol nem költöttük el a pénzeket, és több mint egy évre kell terveznünk. A költségvetési keret irányelvben megkértük a tagállamokat arra, hogy középtávú felmérést végezzenek. És mi példát mutathatnánk, hogy ne csak a saját költségvetésünket nézzük meg, hanem az Sven is mondta, általában a költségvetési sorokat tudnánk értékelni. És például a nyugdíj alapokat, hogy ezeknek a működése megfelele az előírásoknak. Köszönöm, Andreas. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönetet szeretnénk mondani, és a kérdésem az EU költségvetésnek arra a részére vonatkozik, amelyet nem használnak ki a tagállamok. Például, mert a struktúrás alapok esetében nem tudnak felszívni a tagállamok pedig lenne pénz az alapokban. A bizottságot gyakran kritizáljuk emiatt, de hát ez, ez ügyben nem tett semmit a bizottság, ezért az a kérdésem. Készen áll az előadó arra, hogy például a strukturális alapokban azok a pénzek, amiket nem használnak fel, hogy új bizonyítványokat kapjon ezekkel kapcsolatban a bizottság és a parlament, hogy mégis felhasználjuk ezeket. Nyilvánvalóan néhány tagállam ezt ellenzi, de szerintem példát mutathatnánk. Köszönöm. Köszönöm szépen, és én vagyok még. De nagyon rövid leszek, csak szeretném felhívni a figyelmet arra a tényre, hogy az utális plenár, utolsó plenárison a költségvetésről szóló jelentésben volt egy olyan módosító, ami azt mondta ki, hogy hogy az ISIS e prioritást élvez. Ez rendkívül fontos ügy számunkra, hiszen rengeteg delegált jogi aktus, illetve szabályozott technikai standardot fogadunk el, és ennek a jogi hátterét kell, hogy tudjuk támogatni pénzügyileg is, tehát ezen hatóságok számára meg kell találnunk azt a pénzt, hogy el tudják végezni a feladatukat. Nagyon nehéz ezt, ezt megtalálni egy ilyen minimalizált költségvetésben, ami itt az Ekon szakbizottságban előttünk áll. Nincs problémám azzal, hogy ha más ügynökségeket nézünk, és azt láthatjuk, hogy az ügynökségek költségvetését vagy kiadásait nem növelhetjük, jó, de akkor kell, hogy legyen valamilyen más eszközünk, hiszen nem lehet, azt is elfogadom, hogy nem lehet az infláción túlmutató növekedés a költségvetésben, de hát nagyon sok ember, ezen ügynökségek, a, például a légi közlekedési biztonságért felelős ügynökség, vagy a pénzügyi biztonságért felelős ügynökség költségvetését nem szeretnék csökkenteni, hiszen pont a pénzügyi felügyelet hiánya miatt kerültünk ebbe a helyzetbe. Lavia úr, öntől várjuk azt, hogy az igazi pénzügyi stabilitást biztosító költségvetést azért tartsa meg. Önnek adom meg a szót, hogy lezárja a vitát. Igen, köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani ezért a rendkívül érdekes vitáért. Pontosan ezért szeretném jelentéstevőként meglátogatni az összes szakbizottságot így tud pontosabb gondolatokat kaphatok a képviselőktől a szakbizottságok konkrét prioritásairól. Nagyon világos az önök véleménye is. Több kollégájuk is felvázolta a fő irányvonalakat most a felügyelet prioritásait nem most kell kialakítani, de nagyon fontos az, hogy ezeket a prioritásokat, amelyeket a parlament már korábbiakban meghatározott, megfelelően tudjuk finanszírozni. Ez a lényegi kérdés. Tudnunk kell, hogy nem kérhetünk csak, hanem azért kérhetünk többet, hogyha többet is tudunk teljesíteni. A teljes költségvetésen belül meg kell vizsgálni, hogy melyek azok a programok, amelyeknek kisebb a prioritása, és amelyek esetében egy kicsi csökkentés vagy egy kicsi felülvizsgálatot végre tudunk hajtani. Számos megjegyzést hallottam, és világos, hogy önök fogják a saját prioritásaikat meghatározni a szakbizottságon belül. Ezen első eszmecsere során Nekem csak annyi a feladatom, hogy feljegyezzem a fő elemeket, amik elhangzottak, és utána a költségvetési tárgyalások során ezeket képviseljem. Nagyon fontos tehát, hogy például a banki felügyeleti szerveknek meglegyenek a megfelelő erőforrásai, aztán a regionális fejlesztés is, tudjuk, hogy a regionális politika továbbra is sajnos, hát úgy tűnik, hogy átütemezést kell, hogy elviseljen az érintett tagállamok, az érintett régiók, sajnos ebbe bele kell, hogy törődjenek, hiszen már nem áll rendelkezésre annyi erőforrás, amennyi eredetileg gondoltunk, úgyhogy a lehető legjobban kell a rendelkezésünkre állókat felhasználni. Ez az a filozófia, amit majd a konkrét tervezésbe is át kell vinnünk. A legfontosabb igények, a legfontosabb feladatok kell, hogy a lehető leghatékonyabb finanszírozást élvezzék. Elnök, köszönöm szépen. A véleménytervezetet május 30-án, vagy talán június 19-én fogjuk megvitatni. Ha az utóbbi az igaz, akkor a módosítók benyújtásának határideje az nem helyes, mert az június 18, minden esetre a szakbizottságban szeptember 19-én szeretnénk szavazni róla, a költségvetési szakbizottság pedig októberben. A következő napi rendi pont pedig a 8-as és a 9-es egybe. Ez a követelmény irányelv és a e vonatkozó rendelet. Eszmecserét fogunk folytatni az erre vonatkozó módosító indítványokról. Át is adom a szót ott már Karasz jelentéstevő úrnak. Frau Vorsitzende, ich begrüße Sie heute in Ihrer Doppelrolle. Elnök asszony, ma dupla szerepben üdvözlöm, hiszen ön árnyék előadó is. Kedves kollégák, bevezetőként négy dolgot szeretnék mondani. ...1643 módosító indítvány érkezett, az első jelentésemhez, a másodikhoz pedig több mint 500. Ez összesen 2195 módosító indítvány. Számomra előadóként nagyon pozitív és munkámat megkönnyítő tény az, hogy majdnem minden módosító indítvány ugyanabba az irányba mutat. Nyilván ennek az is magyarázata, hogy 2010 során ebben a témakörben nagyon intenzív vitát folytattunk, illetve hogy az Európai Bizottság is idomult a parlament igényeihez. Második megjegyzésem. Teljes gőzzel dolgozunk a kompromisszumok kidolgozásán. Julia Gritznek és a titkárságnak valamint az asszisztenseknek és munkatársaknak nagyon nagy köszönet jár. Minnyáján tudjuk, milyen sok időt és akaratot igényelt ez a munka. Sokan azt mondják, hogy látva a módosítók nagy számát és a téma nehézségét, már nagyon fontos lenne, hogy módosítsuk az ütemtervet. Kérem, ne tegyék ezt, nagyra törő az ütemterv, de betartható. Én tartani szeretném magam ehhez. Főleg a piaci résztvevők miatt. És azért is, hogy a tanácssal lefolytatandó tárgyalásokra elég idő jusson. Remélem, tartani fogjuk az ütemtervet, és április 25-26-án az ECOM-ban így szavazhatunk. Harmadik megjegyzésem. Még mindig a bizottságra várunk, várjuk a jelentésüket, amelyet kértünk, a Bázel megvalósítását illetően az Egyesült Államokban. Negyed sorban vannak fenntartások nagyon sok oldalról, hogy aránytalanok az intézkedések, és ezért hátrányosan érintik a KKV-kat. Én ezt megértem, és szeretném közölni mindenkivel, hogy nagyon szorosan dolgozunk azon, hogy a KKV-kat védjük, és ezért bevontuk az illetékes szerveket is nem fogjuk azt hagyni, hogy egy szervezet politikát alakítson, ez a mi szerepünk, úgyhogy a döntéseket és a részenként megvalósítandó döntéseket, illetve az abszolút elengedhetetlen intézkedéseket sorba állítottuk, de ugyanakkor a szakértőket bevontuk abba, hogy tisztázzanak bizonyos kérdéseket számunkra. Mielőtt az egyes fejezetekről szólok, szeretném, ha figyelembe vennék, hogy három olyan terület van, ahol, amit külön kiemelnék. Az egyik módosító a KKV-kra nehezedő kockázatvállalás csökkenteni. Én itt azt mondanám, hogy ez csak a KKV-kra vonatkozik. Nem arról van szó, hogy a hitelintézeteket védeni akarjuk, hiszen a küszöbb értékeknek a csökkentése, mert erről is érkeztek módosítók. Pontosan az Európai Parlament és a bizottság kérésére már felülvizsgáljuk, várjuk az adatokat, hogy mi történik a értékekkel. Ezen kívül egy tőkeütközőt dolgoztunk ki, azért, hogy megvédjük az intézeteket attól, hogy mindenki egyszerre összeömöljön, és ezért a túl nagy rizikóvállalást <clears throat> nem tesszük megengedhetővé. Von allen Fraktionen gekommen. Ezt az indítványt több frakció is beadta. A harmadik blokk, amiben a módosítókat be lehet sorolni, a díjazási politika bankokban. Itt szorítottunk, a corporate governance témáját alkalmaztuk. A kockázatokat be kell azonosítani a bankokban olyan embereknek, akiknek ez a feladata, hogy az előírásokat betartassák. A hitelintézeteknek ösztönzőket kell teremtenünk, hogy megakadályozzuk a túl nagy kockázatvállalást. Én úgy gondolom, als das Doppelte des fixen Gehaltes sein. Auch dazu haben sie a variábilis tőke rész nem vállalhat túl nagy részt. Azt hiszem, hogy nem szabad túl populistának lennünk ezen a téren. <clears throat> Egy maximalizált bérezés, nem jó ötlet akkor, ha ezzel megakadályozzunk egy szakértőt abban, hogy jó munkát végezzen. Mit kell tennünk a módosító indítványok szerint? Először is kell egy definíció arra, hogy mi az, hogy tőke. Több módosító indítvány érkezett, ezt illetően a substance over form megközelítést alkalmaztuk, és 14 kritérium szerint dolgozunk. Hogyha a tőke meghatározása túl szűkre sikerül, akkor meggyengítjük minden hitelintézet munkáját, és a sajátunkat is, azt is figyelembe kell venni, hogy a bankoknak más és más a szerkezete. Ami a KKV-knak nyújtott hiteleket illeti, minnyáján ugyanazt akarjuk. A módosítók annyiban különböznek, hogy bizonyos képviselők százalékos csökkentést akarnak bevezetni, mások pedig egy plafont de minden egyes módosítónak a tartalmát bevettük a javaslatokba. Ezen kívül a százalékos csökkentés, az egyharmatos csökkentés, és ezt is bevettük. Ezen kívül. Néhány képviselő azt szeretné, hogyha a stabilitás és növekedési egyezmény kritériumait betartanánk, mások mint én is. Szeretnénk megverni a válság végét, és azt szeretnénk, hogy a bizottság addig kidolgozzon egy értelmes javaslatot. Igen, új kockázati súlyozásra van szükségünk, de a következetesség például a bázeli egyezményben is kihat az egyezményekre. Likviditás. Értem az aggodalmokat. Fölmerül a kérdés, hogy ez együttdöntési eljárás, vagy korábban vezessük be. Ugyanakkor az ütemtervről is szó esik. Nem szeretnék késéseket látni. A saját kezdeményezésű jelentésben azt láttuk, hogy a likviditási ráták újak és invazívak. Ezért a likviditási tőkének a szorosabb felügyeletét kérjük. Ezt kértük a bizottságtól is. Ezen kívül a likviditási kótákat is összefoglalhatjuk. Így aztán jelenleg ráhagyhatjuk a bizottságra ennek megoldását. Számunkra az a fontos, hogy a hitelintézeteink megerősödve kerüljenek ki ebből. Harmadik pont, leverage ratio. Itt meg kell, el kell döntenünk, hogy első vagy második pillért akarunk megvalósítani. Ha első pillért, akkor az üzleti modell szerint kell lejárnunk. Az én véleményem ismert, ismert és sokan osztják is. Nem dönthetünk valamiről, amin nincs előttünk. Ezért várnunk kell. Utolsó megjegyzésem a rugalmasság. minimális és maximális harmonizáció kérdése. Igen, rugalmasnak kell lennünk, de biztosítanunk kell azt is, hogy minden tagállam ugyanolyan keretfeltételek között működik, és a bizottságnak ugyanolyan beavatkozási szerepe lehet. Átláthatóság, közös szabályok, koordinálás, aminek a bizottság lenne a felelőse. Így aztán én nem vettem bele a javaslatomba, hogy ex ante ellenőrzés során a bizottság ö, szigoríthatná a tagállamra vonatkozó szabályokat. A tagállamnak kell felmérnie, hogy milyen makroökonomiai kockázatokkal kerül szembe. Az intézkedések, a nagy hitelmennyiségek, és a Capital Requirement Regulation 418-as 441-es cikke szerint vonatkozó szabályok szerint kell eljárniuk. Így elég rugalmasságot biztosíthatunk a tőkét illetően. A bizottság 443-as cikke szerint a bizottságnak az a szerepe, hogy engedélyeket garantált, ezt kibővítettük. Végül, hogy mondjam el, mind az irányelv, mind a rendelet. Az a cél, hogy mindenkire vonatkozzon. Nagyon sok módosítót kaptam, amely nemzeti vagy bank specifikus derogációt kért. Nem fogadhatjuk el az irányelvben vagy a rendeletben ezeket, hiszen így nem valósul meg a level playing field, és ezt veszélyezteti. Itt még bilaterális találkozókat kell folytatnunk, de azért sem ajánlatos, mert a tagállamok hangulatát, és általában véve az állampolgárok hangulatát nagyon negatívan befolyásolná ez. Olyan szabályzásra van szükségünk, amely minden tagállamra vonatkozik, minden piaci résztvevőre, és a sajátosságokat csak a level playing field és az egységes belső piac keretein belül veszi figyelembe. Nem fektetünk le derogációkat, és a további ilyen irányú kéréseket is ellenőrizzük. Kérem, még a héten lesz egy árnyék előadói találkozó, és bilaterális találkozók is, hogy majd én tartom a kapcsolatot, de a piaci résztvevőkkel nem. Most magunk között kell ezt tisztázni. Nincsen semmi olyasmi, amit kérhetnének, ami nincs benne a módosítókban. És ez a szakbizottság tesz majd javaslatot arra, hogy miről szavazzunk, sem értelme annak, hogy párhuzamos tárgyalásokat folytassunk a közvéleménnyel. Most mi vagyunk soron és mi próbálunk naponta kiegyezni egy olyan megoldásban, ami széleskörű támogatottságot kaphat a szakbizottságban. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Nagyon sokan kérnek szót ebben a vitában. Azt hiszem, hogy már is ellenőrizni kell a listát. By, by groups, it won't. Csoportokra osztottam ezeket, tehát nem pontosan úgy le, így lesz a felszólási sorrend. Danuta Hübner, Corinne Wertmann Kool, Astrid Lulling, Gunnar Hockmark, Andreas Schwab, Pablo Zalba, Peter Simon, Anne Jensen, Wolf Klintz and Sylvie Goulard. That is in addition to the shadows which are Udo, myself, Philippe Lamberts, Vicky Ford and Jürgen Klute. Uh, Mr. Dorfman has also signaled. Dorfman úr is uh jelentkezett. Antolin. És lehet, hogy folytatjuk majd a következő eszmecserén, tehát először is nézzük az árnyék jelentéstevőket, és a udó következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az előadónak is köszönöm. Hatalmas munkát végez már jó hosszú ideje ezzel a dossziéval kapcsolatban. Figyelme vegyve, hogy milyen sokan kértek szót. Két szempontot emelnék ki, és csak a legfontosabb pontokat említeném. Először is. Mindenkit foglalkoztat az, és az első megjegyzésem, hogy fogalmazzak így, ennek a területnek az átstruktúrálásákor sikerül a bűnösöket elkapnunk, vagy pont azokat kapjuk el, akiket nem akartunk. Tehát hogy kerüljük el azt, hogy olyan következményei legyenek, amit nem akartunk. Tehát be kell azonosítanunk azokat, hogy kiktől indulnak ki a problémák, melyik hitelintézetektől. Alapvetően én azt gondolom, hogy azzal jót teszünk, hogy a pénzügyi intézeteknek a sokszínűségét erősítjük. Nem akarjuk, hogy minden fekete-fehérré váljon az Európai Unióban, hogy csak egyfajta hitelintézet uralkodjon. Ez csak fokozná a kockázatokat a pénzügyi piacokon, és ez egy irányított bankrendszert jelentene, mi pedig többszínű bankrendszert akarunk. A CD4-es rendelet szerint hogyan érhetjük el ezt? Bizonyos helyzetekben <clears throat> azt mondjuk, hogy a hitelintézet mérete szerint különböző elszámolásokat alkalmazzanak, mert úgy gondoljuk, hogy a, hogy a kockázat és a volumen összefügg. Ez igenis az üzletet lebonyolítanó lebonyolító bankoknál érvényesül, és arról is beszélhetünk, hogy az intézményeket besoroljuk a típusuk szerint. De a saját tőkés előírásokat be kell tartani. Aztán az adósságkvótát illetően ugyanez a probléma. hogy lehetne úgy megfogalmazni ezt a dolgot, hogy a különböző piaci struktúrákra egyformán vonatkozom. Hát várjuk meg a bizottság javaslatát, hogy stratégiai szempontból hogy lehet a piacok kockázatértékét kielemezni. Láttuk a módosítókban, hogy itt is bizonyos kollégák banktípusok szerint sorolnák be a piacokat. Megpróbálunk itt is józan javaslatot elérni, itt se öntsük ki a gyereket a fürdővízzel, próbáljunk mindent megtenni, hogy megoldjuk ezt a problémát. Egyébként mit érünk el végeredményben a reálgazdaságban? Ez élethalál kérdése a KKV-k számára. Így aztán a elemzés nagyon fontos. Ezt látni fogják a módosítókban. Ott már Karasznál is látjuk, hogy nagy megértéssel kezeli ezt az aspektust. Nagy figyelmet szentel a reálgazdaságnak, a munkahelyteremtésnek és a konjunktúrának. Második sorban. A bankszektorban a különbségtételeket illetően eléggé pontos-e a rendelet és az irányelv, hogy érhetjük el azt, hogy az egész rendszerre vonatkoztatható legyen ez a két jogszabály, és hogy teremtsen nagyobb biztonságot. Nos, Rugalmasabbnak kell lennünk, ez a véleményünk, csak így lehetnek képesek a tagállamok a saját problémáikat megoldani. Nem akarjuk felbomlasztani az egységes belső piacot, sem a közösségi jogszabályokat, de azért vegyük figyelembe, hogy egy catching up országban alkotok-e jogokat, Problem einer vielleicht auch überhitzten Konjunktur zu tun habe oder hogy konjunktúra uralkodik-e az adott országban, vagy egy olyan országról van szó, ahol a bankszektor nagyon kiterjeszt. Az előadó azt javasolja, hogy bizonyos alkalmazási szabadságot élvezhessenek a tagállamok, én azt gondolom, hogy ez jó javaslat, persze a finom hangolásról később beszélhetünk. Aztán majd meglátjuk. Azok, akik azt mondják, hogy különböző súlyozásokat akarnak, a tagállamok számára, azoknak be kell, be kell gondolniuk, hogy a reálgazdaságban mit érhetnek el, mi a mm, helyzet például a regionális ö, hitelekkel, a közösségi helyi hitelekkel. Nagyon sok ö, hely esetében ez döntő fontosságú. Nem szabad egy normatív ideológiával letudnunk ezeket. Volt egy nagyon okos javaslat, A bizottság most avatkozom bele, de csak az euró kötvények olyan stabilak, hogy zéró súlyozásról beszélhetünk esetükben. Hát, nagyon várom már, hogy milyen vita lesz erről itt a parlamentben. Amit a CDU és CSU és Werner Lange még nem fogtak fel, az az, hogy a német pozíció egy spektrumnak az a vége, aminek az ellentétele a másik vége Dél-Európában található jelenleg. És hogy közösen kell kezelnünk a hitel és a súlyozási problémákat. Nyilvánvalóan a bizottság ebbe bele fog gondolni, de ez nagyon érdekes számunkra, még akkor is, ha ez egy elég száraz anyag. A corporate governance és a leftoverek kérdése a múltban már foglalkoztunk ezzel. Elkadraui úr most nincs itt, de nyilvánvalóan ő is majd hozzászól ehhez. Ő is módosítókat adott be. És az utolsó a biztonsága, a rendszer biztonsága. A hosszú távú likviditási számadatokat illetően mi úgy gondoljuk, hogy nem kell olyan szigorúan venni őket, nagyobb játékteret kell biztosítanunk, mert ö, nem csak a Lehman Brother, hanem más pénz intézeteknek is ugyanaz a problémája lehet. Nem lehet rövid távon gondolkozni, ha nem avatkozunk be időben, akkor az alapvető bizonytalansági tényezők azok fokozódnak. Ezeket szerettem volna elmondani. Még egy dolgot azonban, hogy mondjak az ütemtervel kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy legyünk nagy lelkűek. De ez egy hatalmas munka. Egyértelműnek kell lennünk, nem szabad bizonytalanságot teremtenünk. A jogalkotásnak a megbízhatósága, alapossága legyen fontosabb, mint az, hogy milyen gyorsan tesszük ezt. Köszönöm. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Jelentéstevője leszek, vagyok az Aldi ALDE frakciónak, úgyhogy én vagyok a következő hozzászóló árnyékjelentéstevőként. Szeretnék először is köszönetet mondani Ottmárnak a munkájáért, és azért is, hogy ilyen gyorsan elkezdte körbeadni a kezdeti kompromisszumos anyagokat, ezeket üdvözlöm. Ami az ütemtervet illeti, értem, hogy meg kell próbálni az ambiciózus és gyors ütemtervet betartani. és mindent megpróbálunk annak érdekében, hogy az ütemtervet be is tudjuk tartani. és remélem, hogy sikerül is mindent belezsúfolni ebbe. Most pedig az ALDE részéről, árnyék jelentéstevőként, hadd mondjam el, hogy nem szabad azért annyira rohannunk, hogy ne, figye- ne vegyük figyelembe az új gondolatokat, az új ötleteket, amelyeket a kollégáktól hallottunk, és természetesen van nekem is ilyen. Nos, először is. Először is elmondtam, hogy a bankmentési tervnek kell, hogy legyenek általános követelményei, és ezt a tőkekövetelmény irányelvbe is be kell venni, illetve abban utalni kell erre. Ez minden minden egységre érvényes kell, hogy legyen, Külön, akkor is, amikor nemzeti bankmentési tervről van szó, különben nem lenne megvalósítható a koordinálás. Tehát üdvözlöm azt, hogy elfogadtuk ennek, a, ennek az irány, na, e, ezt az irányt elfogadtuk, azonban szerintem ennek egy kicsit konkrétabbnak kell lennie, nem szeretnék kifogást adni a tanács kezébe a késlekedésre. Egy, egy körű, úgynevezett soft megközelítésről van szó, de azt hiszem, hogy a, a kivételek, illetve az arányosság erve is érvényesülhet, hogyha ezt megfelelő tervekbe foglaljuk bele. A Szifit esetében vannak konkrét javaslatok a zöldek részéről, ami a makroprudenciális ellenőrzést illeti, 1-2-2A-ban fogalmaztam ezt meg. Tudom, hogy ezt még most vizsgáli, vizsgálják a 4-4-3-as cikk keretében, amit a rendelet 4-4-3. Szerintem a mechanizmusok egy része releváns lesz itt. A bizottság részéről szerintem inkább az esemény után kellene tiltásokat bevezetni, hogyha rugalmasságot biztosítunk a tagállamok számára a megállapodás céljából, akkor szerintem ennek meg is kéne valósulnia. Gyakorlatban valószínűleg arról van szó, hogy amint értesítést kap valaki, akkor az egy figyelmeztetésnek minősül. Nos, nem tudom, hogy a bizottság hogyan feltételezi, hogy milyen ellenőrzés történt. Nagyon érdekes a javaslat. Ugye közös döntésről beszélünk a testület felhasználásával, a testület kiaknázásával. Nos, szerintem ez talán máshol is meg lehetne valósítani, ahol eltérnek a vélemények arra vonatkozóan, hogy hogyan működnek a dolgok. De közös döntése természetesen végül is az EBH dönt, hogyha bizonytalan a döntés. Még egy-két megjegyzésem lenne. A benchmarking a portfóliók témájában módosítókat nyújtottam be, a különböző bankmodelleket illetően, ezt nagyon fontosnak tartom, hiszen ez fontos fejleménye nemzetközi porondon, ilyen portfóliók alakulnak ki, vannak EBH-k, ezt látjuk Ázsiában, ezt látjuk az Egyesült Államokban, és így lehet összehasonlíthatóságot biztosítani, hiszen a különböző zárási pozíciók, illetve tőkeáttételi arányok, mutatók nehezen összehasonlíthatók, tehát valamire van szükség. Ezt nagyon is támogatom. És ö, természetesen ezzel a közétételi követelményt is. A 770-es módosítóra gondolok itt, ami pedig a vállalatirányítást illeti. Azt hiszem, hogy a kompromisszum nagy részben a megfelelő irányba halad, egy javaslatottal éltem, ez pedig az, hogy fekete listás lehetőséget is biztosítani kell, hogyha valaki nem megfelelően viselkedik, nem csak azt akarjuk, hogy az emberek egyik országból a másikba térjenek át, Az úgynevezett Golden Hello és Contract Buyout esetében is konkrét javaslatokkal éltem. És látom, hogy a javaslataim egy része benne van a tervezett szövegben, és ezért köszönettel tartozom. Ami pedig a növekedési csomagot illeti, két részre bontanám ezt. Egyrészt ott vannak a KKV-k, és azok közé tartozom, akik szívesen látják a kockázatot illető változásokat, azonban van egy másik mechanizmus, ami nem cseréli az előzőt, hanem kiegészíti azt, bizonyos tőkéket el kellett határolni a KKV kölcsönökre, ezt valószínűleg nem fogják örömmel fogadni a bankok, hiszen hiszen ez arra ösztönzi őket, hogy kölcsönöket adjanak. Nem tudom, nekem mindegy az, hogy ki ellenőrzi ezt, hogy ez egy nemzeti szintű, vagy pedig EBH szintű ö, ellenőrzés, de arra kérem a jelentést, hogy ezt vizsgálja meg, hiszen, hiszen már volt ezen a területen tapasztalatunk, a kockázat átértékelésére már láttunk példát, de aztán ez a kölcsönadási kedvet nem változtatta meg, tehát ezt mindenképpen meg kell vizsgálni. A növekedési csomag másik része a kereskedelmi finanszírozás, ezzel kapcsolatban a jelentéstevő is tett módosítókat. Én ezt egészítettem ki olyan javaslatokkal, amelyek kiigazítást eszközölnek, illetve a likviditással kapcsolatban javaslatokat tesznek a kereskedelmi finanszírozási csomagra. És szerintem kollektív módon ez valószínűleg a növekedést irányozná elő, ösztönözné, és ez természetesen Európa számára is kedvező lenne. A bankok nagymértékben felelősek a kereskedelmi finanszírozásért, tehát egy nagyon is releváns témáról van szó, nemzetközi szinten szerintem most már egyre inkább előtérbe kerül ez a téma. Aztán van még egy-két megjegyzésem. Csak a különbségeket nézem meg most. A közétételi kötelezettség alól nem lehet mentességet kapni és azt hiszem, hogy ez rendkívül fontos gondolat a pénzügyi stabilitás érdekében. Nagy örömmel látom, hogy a likvid eszközök értékelés elég körül, ezt is fontosnak tartom. Aggasztott az, hogy a likviditás definíciói között szerepel olyan is, hogy újra vásárlás történhet bankok között, de ez nem az a definíció, amelyet üdvözölnék, tehát szeretném egy kicsit pontosítani ezt a definíciót. Ez pedig azt jelenti, hogy konkrétabban, pontosabban kell ezt megfogalmazni a e, repo piacok figyelembevételével. Aztán ott van a csalás elleni stratégiám, a 600-as módosító, amely a legújabbi fejleményeket tükrözi. Szerintem aktív csalás elleni stratégiát kell kialakítanunk. Támogatom azt a gondolatot, hogy egy kicsit tovább lépjünk az állami kockázat értékelését illetően, nem hiszem, hogy itt a prociklikusság felé haladnánk, de az biztos, hogy megfelelő irányvonalat kell kialakítani, és legalábbis a nullától el, kéne, el kellene térnünk. Nem tetszenek nekem az olyan egyenletek, ahol a végén mindig nulla van. Tehát, hogyha a hozam lejáratát tesszük, nevezzük meg, a kockázat akkor már az is valamilyen kiinduló pont lehet. Aztán a Nézzük a Bázel 1-est. Nos, nem hiszem, hogy ezt ki kellene törölni, hiszen vannak bizonyítékaink arra, hogy valamilyen támogatási, támogatásra van szükség, tehát hogyha már a benchmark portfólió egy éve létezik, akkor lehet, hogy, hogy ennek feltételeként megszüntethetjük a Bázel 1-et. És valamilyen más intézkedéssel fölválthatjuk azt. És végül Mindenképpen következetességet szeretnék látni az emírrel, tiszteletben tudom tartani a több lépcsős megközelítést, de szerintem olyan bankok, bankszintre is szükség van, akiknek, akik tehát szigorú szabályokra van szükség a bankok számára egységesen, és még szigorúbb szabályokra a nagyobb bankok esetében. Viki. Thank you. Um, Köszönöm. Nagyon üdvözlöm a jelentéstevő lelkesedését, hogy a lehető leggyorsabban állapodjunk meg a szakbizottságban, és próbáljuk meg a következő hónap végére befejezni. Frakcióm mindent meg fog tenni, hogy támogassuk őt ebben. Óriási ez a kihívás, de rendkívül fontos az ügy és tudjuk azt, hogy az ördög a részletekben rejlik. Egyetértek a jelentéstevővel abban is, hogy mennyire fontos biztosítani azt, hogy egyenlő játék feltételek mellett egységes piacot hozzunk létre, és semmi nem ássa alá jobban az egységes piacot, mint hogyha a bankokat a kormányok mentik meg. Vannak olyan bankok, amelyek implicit állami garanciákat élveznek még mindig is, és ez folyamatosan alássa az egységes piacot. Szerintem nagyon fontos, hogy az EU-s jogszabályok ragaszkodjanak a Bázel 3-as normákhoz, ez szükséges lépés a stabilitás és a bizalom építésében, illetve a gazdasági fellendülés felé vezető úton. Hogyha megpróbáljuk a Bázel 3-ast egy betartani, akkor szükséges lesz az egységes szabálykönyv is. Amikor a múltban irányelvel oldottuk meg ezt a kérdést, akkor felismertük, hogy a nemzeti piacok között különbségek vannak, és a tagállamoknak különböző variációkat bocsátottunk a rendelkezésére. Ezeket európai sajátságoknak neveztük, bizonyos speciális körülmények voltak különböző országokban. De egy rendeletben ezt nehezebb figyelmet, ezt figyelembe venni. Hogyha mondjuk a Bázel alapján jelzálogot adó bankokat bizonyos módon kezelünk, akkor minden más országban és minden más bank is ezt akarja majd, hiszen most már rendelet foglalkozik ezzel a kérdéssel. Tehát nagyon fontos részletekbe menő megvizsgálni, hogy mit csinálunk, nehogy egy olyan bázeli csomagunk legyen, ami azt mondja, hogy ennek a felszíne ugyan bázel, de a része, részletekben egészen másról van szó. Amikor a nemzetközi globális reformokat vizsgáljuk, akkor nem szabad arra kényszeríteni a 27 tagállamot, hogy a leglassabbnak a tempójában haladjunk. Ha vannak olyan országok, akik gyorsabban szeretnének, vagy messzebb szeretnének eljutni, akkor kell, hogy legyen egy olyan rugalmasság ebben a periódusban, ami ezt megengedi nekik. Szükséges az is, hogy nagyon érzékenyek legyünk arra a továbbgyűrűző hatásra, ami megjelenhet, hogyha egy tagállam tovább akar menni egy területen, akkor figyelembe kell venni ennek a hatását is más szomszédos országokra. Egyetértek nagyon sokkal abban, amit a 443-mal kapcsolatban mondott a jelentéstevő, a nemzetközi, nemzeti különbségeket meg kell vizsgálni. Bár aggaszt az, hogy a bizottságnak magának sincs felügyeleti hatásköre, tehát intelligensen kell megvizsgálni, hogy mit kell nemzeti szinten elvégezni, és mi az ESRB feladata, mi a rendszerkockázati testület feladata és a különböző testületeknek meg kell adni a megfelelő döntéshozatali hatásköröket, hogy határokon átnyúló módon is tudjanak dolgozni. És amit Sharon mondott, az esemény után, hogyha van valamilyen aggály, akkor az bizony továbbgyűrűző hatást okozhat, és akkor végig kell gondolni, hogy jó volt a döntés, ami ezt okozta. Dolgoznunk kell tehát az irányelven és a rendeleten is a makroprudenciális eszközök tekintetében, amelyek mindenek felett állnak. Fontos számomra az átláthatóság. Ez számos módosító indítványomból kiderül. A tőkével kapcsolatban elmondtam, hogy a Q4-es tőkét az részvényekre kell korlátozni, ezek a legfontosabbak. A néppártiak módosítói hasonló irányba mozdulnak el. Aggaszt néhány olyan módosító, amely a bankok tőke arányát mm, művi módon próbálja növelni. Ezeknek a hatását igen károsnak tudom ítélni bizonyos esetekben. A likviditással kapcsolatban egyetértek a jelentéstevővel, ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy az ECR delegált jogi aktus maradjon. De több képviselő is módosított nyújtott be a technikai részletekkel kapcsolatban, amelyek tükrözik a bankszektor aggájait, különösen e fejezetben található technikai rátákkal kapcsolatban. Tudom, hogy a Bázeli Bizottság ezeken a részleteken már dolgozik, és szerintem Ivornak meg kéne adni azt a hatáskört, hogy nyomon kövesse ezt, mert mint az EBH, és kapcsolatban maradjon a Bázeli Bizottsággal. Ez szerintem egy nagyon észszerű megközelítés lenne. Szeretném, hogyha a net stabil finanszírozási rátára vonatkozólag lenne egy kötelezettségvállalásunk, Ez kulcsfontosságú, hogyha meg akarjuk előzni, hogy ismét előforduljon hasonló válság. Sok módosító indítvány a befogadó ország likviditás monitoring szerepét hangsúlyozza. Különösen az eurozónán kívül fontos ez, amely azt tapasztalta, hogy a likviditás e- az országok bankjaiból átáramlott az euróövezetbe, és az ő igényeiket is tiszteletben kell tartani. Vannak olyan módosítók, amelyek a likviditási kritériumokat próbálják enyhíteni. Volt olyan is, aki azt javasolta, hogy a likvid öm, eszköz ne legyen átruházható. Szerintem azért ez enyhén túlzás, de hogyha megfelelő megfigyelési időszakot adunk, tehát megfelelő rugalmasságot teszünk vele ebben a rendszerben azzal erős üzenetet küldünk, hogy elkötelezettek vagyunk a likviditási normák tekintetében. A tőkeáttétel szerintem az öt éve evel elkezdődött válság egyik kulcs része a túlzott tőkeáttétel volt. Ezért nagyon fontos számomra az átláthatóság. A bankoknak most már volt elég ideje, hogy átláthatóvá váljanak a tőkeátételi rátákkal kapcsolatban, és nem értem, hogy a különböző üzleti modellek még mindig miért tartalmazhatnak különböző tőkeátételi arányokat. Meg kell határozni a megfelelő szintet, és megértem, hogy kell, hogy legyenek bizonyos különbségek a különböző üzleti területeken, de szerintem itt még finom, finomítani kell. Számos frakció azonban kötelező tőkeáttételi arányt kér, és ezt támogatom. A bizottság különösen a KKV-knak való kölcsönzés hátrányos hatásait próbálja csökkenteni, illetve a CVA költségeket a vállalatok számára. A titkárság nagyon kiváló munkát végzett, de a nyolc 5-6-os módosítomból a táblázatot nem megfelelően mm, másolták át, úgyhogy szerintem itt ezt helyesbíteni kell, hogy a kollégák megfelelően lássák, hogy mit gondoltam. Szeretném, hogyha a szenior biztosított infrastruktúra finanszírozás tekintetében pontosítanánk a szabályokat, különösen akkor, hogyha az Európai Központi Banknak is szerepe van ebben, hogy a hosszú távú infrastruktúra igényeit szolgálni tudjuk, és hogyha projekt kötvény kezdeményezést is figyelembe vesszük, akkor biztosítanunk kell azt, hogy az alacsonyabb kockázatot elismerik, és ezt azzal tudjuk biztosítani, hogy az LKB társfinanszírozza ezeket a projekteket. Aztán a kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatban ez nagyon komoly veszteségekhez vezetett sok tagállamban. És a Bázel egyes hiányosságait valahogy be kell pótolni, talán úgy, ahogy Sharon javasolta, vagy valahogy máshogy. A Bázel egyes védelmet nyújtott bizonyos problémák ellen, amit, ez a, amit a Bázel 2-es megközelítése utána már megpróbált kiavítani. És támogatom a benchmarkingra vonatkozó kezdeményezést is, hogy ne legyenek következetlen különféle modellek különböző eredményekkel. Az átláthatóság továbbra is hangsúlyozom, hogy fontos, sok módosítót nyújtottam be ezzel kapcsolatban. Különösen aggasztanak azok a változások, hogy a biztos-nem biztos bankfinanszírozás hatása milyen következménye járhat a válság alakulására. Látom, hogy itt van egy garancia terv. A fedezett kötvényekkel kapcsolatban is sok módosítót nyújtattam be, és a eszköztesztekkel kapcsolatban is, hogy megvizsgálhatjuk sok azt, hogy a bankok tőkéje milyen állapotban van és most Fox kollégához fordulok, köszönöm a kompromisszumokat, ezek sok módosítót figyelembe vettek, örülök annak is, hogy IVA iránymutatásokat szeretne látni a sokszínűséggel kapcsolatban, szerintem ez helyes, bár a bordok sokszínűségével inkább ágazati jogszabályban kéne foglalkozni. Van egy olyan érv, mely szerint a nők kevesebb kockázatot vállalnak, de én életem során nagyon sok kockázatvállaló nővel találkoztam, főleg azok között, akik az üvegbúrából kitörve magas szintre jutottak. Tehát pont nem azok a nők jutnak a vállalatok irányító testületeibe, akik alacsony kockázatvállaló kedvek lennének. A CLD 3-mal kapcsolatban egyetértek Árlinnal, sok tagállam ezt nem hajtotta végre. És szerintem az kéne, hogy legyen a vitának a kezdete, hogy biztosítjuk azt, hogy amivel tavaly dolgoztunk olyan rengeteget, azt rendesen végrehajtják a tagállamok. Aztán figyelembe kell venni azt is, hogy amit sokan mondtak, hogy milyen gazdasági körülmények vannak, a nemzeti piacoknak milyen különbségei vannak, de szerintem a sok-sok kivétel le kapcsolatban inkább óvatosnak kéne lenni. Nagyon, nagyon várom az együttműködést a jelentéstevővel, és érdeklődéssel várom, hogy milyen részletekbe menő figyelemmel tudja majd kidolgozni a módosítókat, illetve a kompromisszumokat. First, uh, again, thanks, uh, Otmar and, uh... Köszönöm szépen. Ottvának és Juliának köszönettel tartozom, de azon csapattagoknak is, akik keményen dolgoztak a CRD4 és a másik anyagon. Nagyon kemény munkát végeznek, és azt hiszem nem szabad alá becsülnünk ennek a fontosságát. Ami az ütemtervet illeti, nem szabadna feleslegesen késlekednünk, tehát én is minél gyorsabban haladnék, de mindenképpen minőségi munkával. Inkább a 80-20 szabály mellett lennék, 80 százalékot érjünk el, ami jó, és ez menjen át, és ne várjuk meg a maradék 20 százalékot, ami még 10 hónapot venne igénybe. Számomra a legfontosabb oka ennek a gyorsaságnak, hogy a tanácsot, tanács elé tudjuk tenni ezt a szöveget, hogyha a tanács előtt egy álláspontot alakítunk ki, akkor valóban hatni tudunk a tanácsra, hogyha később, akkor már nagyon kevés mértékben tudjuk megváltoztatni a véleményüket. Hogyha azonban megnézem ezt a 9%-os tőkearányt, ugye július 1-ig van a határidő, azt hiszem, hogy E, időre van szükségünk. Igazából a gazdasági helyzetet nem változtatja meg, hogyha még két hónapra lenne szükségünk. Szerintem ennek gazdasági hatása nem lesz, de olyan ez olyan sürgős munkát igényelne, amely nem biztosít megfelelő szintű munkát. Tehát szerintem a legfontosabb az, hogy a tanács álláspontjának kialakítása előtt szülesse meg ez a szöveg, ezen kívül azonban engedékeny lennék, nem érzem ugyanazt a vészhelyzetet, amit az euróválság során. Második megjegyzés, négy fő gondolatot szeretnék megemlíteni, illetve más kollégákra is utalni. Először is az ösztönzőkkel, illetve a javadalmazással kezdeném. Őszintén megmondom, hogy elegem van már abból, hogy az emberek azt mondják, hogy igen, ez populizmus, és nem szabad ebbe az irányba haladnunk. Nos, nem vagyok biztos abban, hogy ezzel egyet tudok érteni, hiszen hogyha azt követeljük a görögöktől, a franciáktól, a belgáktól, hogy fogják vissza a fizetéseket, azzal az érvekkel, hogy a termelékenység illetve az érték létrehozásával legyen összhangba a fizetés, akkor senkit, senkit nem találok, aki tudományos bizonyítékot mondana arra, hogy a fizetési ástruktúrálás, illetve, illetve plafonértékek, amit látunk a Société Generálnál, illetve más területen, bármilyen eredményt hozna, bármilyen értéket. Tehát, hogyha lenne tudományos kapcsolat a fizetés és az értékteremtés között, akkor azt mondanám, hogy eh, Angela Merkel nem hoz létre túlságosan nagy értéket, és egyébként mi sem itt a parlamentben, tehát a 10 milliós eh, kifizetések, fizetések eh, jogosak, olyan módosítókat tettünk, amelyek a CRD3-ra épülnek, azt mondom, azt mondjuk, hogy a változó fizetés nem lehet nagyobb, mint a, a stabil, fix fizetés. Nem tudom, hogy hányan kaptak ösztönző fizetést eddig az életükben, én már igen, és a karrierem során egy évben a változó fizetési arány az én esetemben meghaladta a fix fizetést, de szerintem többre van szükség a motivációhoz, nem mondják azt, hogy kétszeres, háromszoros, ötszörös változóra van szükség ahhoz, hogy motiválják az embert a jó munkára. Ez nem igaz, ez nem igaz. Hogyha valaki ennek az ellenkezőjét be tudja nekem bizonyítani, akkor állok elébe, de szerintem ez nem létezik. Aztán ott van a a maximális fizetési arány 1-től 40-ig, illetve 1-től 20-ig a maximális és az átlag arányában. És akkor most nézzük a tőke, likviditás, tőkeáttétel legfontosabb kérdéseit. A fő érvünk az az, hogy mindenkit egy kalap alá szeretnénk venni, azonban különbségeket, diverzitást szeretnénk látni. Egyetértek ott már és az árnyék jelentéstevőkkel. Mindannyian tudjuk, hogy a, az egységes normarendszer igazából nem működik, és ezért is nem fogja a Bázel 3-ast bevezetni az USA. Mi ezt meg akarjuk tenni, rendben, de azért tegyünk különbségeket. Három kategória létezik szerintünk. Fölül ott van a globális szifisz, szerintünk ugye nem kéne léteznie, tehát megvannak a különleges szabályok erre a kategóriája, és ami a másik végletet illeti, tehát a biztonságos oldalt, ott vannak az alapvető vagy hagyományos bankok, azok a bankok, akik betéteket gyűjtenek be, illetve kölcsönöket adnak. Ezek lehetnek kicsik, nagyok, lehetnek korporatívák, vállalkozók, szövetkezeti bankok, vagy különböző típusú bankok, ez egy másik kategória, itt már ösztönzőket kell biztosítanunk, és minden, ami a kettő közé esik, az a harmadik kategória. És elég sok minden ide tartozik. Azt mondjuk tehát, hogy a tőke, tőkeáttétel, likviditás, ezen a területen differenciálni kell a három különböző kategóriába. Ahogyan Údó is, én is nyitottan állok a osztályozás módszerei előtt, de azt hiszem, hogy nagyon egyszerűen kell eljárni, hiszen minél bonyolultabb a jogszabály, annál egyszerűbb megkerülni azt. Tehát a, itt a tiszta és világos gondolkodás segít. Egyértelműen kell látni, hogy A, B, C vagy D kategóriába esik egy bank, de nem lehet, nem lehet uh, vacilálni, hezitálni, azt mondani, hogy hát fél lábbal A kategóriás vagyok, fél lábbal meg B. Tehát, ha megegyeztünk a diversben, akkor kell a tőkekövetelményekről beszélni. Önök is tudják, hogy mi ambiciózusabbak vagyunk, mint a szabályozók. mint a brit szabályozók. Az alapbankok számára 8-10 százalékot szeretnénk elérni, 10-15 százalékot a közepes kategóriában, és 16-20-at a másik, a legfelső kategóriában. Az OECD főtitkárát meghallgattuk tegnap, mit mondott? Ezekkel a buta tőke kockázati modellekkel adjunk föl, kötelező érvényű tőkeáttételi mutatóra van szükség, mert nem lehet a létező modellekkel megélni, nem lehet ezeket ellenőrizni, ez túlságosan bonyolult. A szépség az egyszerűségben rejlik. a 2,23 százalék lenne az alap, 4-5 a, kötelező, a következő kategóriában, és 6-9 a legutolsó kategóriában a áttételi arány. A CRD definíció nekem sem tetszik, egy kicsit pontosítani kellene, és az NSFR esetében is szeretnénk valamilyen eredményt elérni tehát a net funding ratio esetében, net stable funding ratio esetében. Tudjuk, hogy a bizottság dolgozik ezen, de azt hiszem, hogy ezt nekünk is meg kell oldani, hiszen ez az árnyék a shadow banking kategóriájába tartozik. A bizottság gondolkodik valamin, de ez nem akadályoz meg bennünket abból, hogy a rendeletben szereplő eszközökkel felvegyük a harcot a shadow banking ellen. Egyetlen egy módja van ennek itt, ez pedig az, hogy a pénzáramlásokat irányítjuk a szabályozott és a nem szabályozott bankok között. Itt a likviditási arányra gondolok, illetve az esetleges plafonértékekre a szabályozott és nem szabályozott bankok között. Ez lehetőséget adna arra, hogy a nem szabályozott bankoktól megvonjuk a finanszírozást szépen fokozatosan, tehát megnehezítjük az életüket. Hiszen végül is azt szeretnénk, hogyha ezek eltűnnének. Ezek a legfontosabb megjegyzéseim, nagyon értékelem azt, hogy a jelentéstevő már bizonyos kompromisszumos javaslatokat tett. Azt mondom, hogy készen állok arra, hogy holnap szavazzunk, hogyha a jelentéstevő minden módosítómat elfogad, de hát ez nem így lesz. Egyetértünk, de nem mindenben. Készen állunk a kemény munkára, annak érdekében, hogy gyorsan haladjunk, de itt igazából a kompromisszumot meg kell nézni, és akkor látjuk, hogy hogyan tudunk hogyan tudunk tovább lépni, és kihasználtam a 12 percet. Ja. Jürgen? Köszönöm. Igen, az ütemtervet illetően először is köszönetet szeretnék mondani a jó előkészítő munkáért. Azt hiszem, hogy nagyon jó munkát végeztek. Ami az ütemtervet konkrétan illeti, támogatjuk azt, hogy a lehető leggyorsabban folyjon ez. De Kicsit szkeptikus vagyok, hogy mennyire tudjuk ezt elfogadtatni. Alapvetően a módosítókat illetően három alap irányban próbáltuk megvalósítani a módosítóinkat először is. Szeretnénk, hogyha decentralizált és sokszínű maradna a bankrendszer, másodszorban. A retail bankinget akarjuk támogatni, a klasszikus bankolási rendszert, harmadik sorban pedig a jövőbeni válságokat el akarjuk kerülni, főleg azt, hogy az adófizetők fizessék meg az árát, ami a saját tőkét illeti. Nagyon érdekes, hogy a szövetségi köztársaságban is sokkal magasabb ez a tőkearány, 20 százalék, és ezért aztán mi sokkal magasabb saját tőke arányt szeretnénk látni az intézetekben. Ez a lényege a módosítónknak. Ha a pénzintézetekkel utána problémák merülnek fel, akkor ellenőriznünk kell, hogy a tőkecsökkentést hogyan lehet megvalósítani. Ezen kívül azt gondoljuk, hogy mik a rendszer releváns intézmények. Ezt mindenképpen definiálnunk kell. Szükség van a definícióra, hiszen különben kézzelfoghatatlan az egész. Ami a likviditást illeti, a stabil rátákat, mi úgy gondoljuk, hogy a száz százalékos kvótát biztonsági okoknál fogva nem szabad engedélyezni krízis időben, Ami a tőkeáttételi mutatót illeti, már nagyon régen beszélünk erről, hogy bizonyos intézmények, például a takarékszövetkezetek számára ez elég problematikus, mert ezt adja a jelenlegi helyzet, ezért aztán valahogy rájuk is gondolnunk kell. 2016. januárjától mi úgy gondoljuk, hogy az általunk javasolt eszköz sokkal jobb, mint az eddig érvényes kockázatelemzési megoldás. De ugyanakkor azt gondoljuk, hogy mivel az üzleti modellek eltérnek, ezért lépésekben kellene bevezetnünk ezt, mert vannak takarékszövetkezetek, ahogy már mondtam, vagy eh, a Német Szövetségi Köztársaságban az úgynevezett népbankok, ezeket is figyelembe kell vennünk. És nagyon jó lenne, hogyha óvatosabban bánnánk ezzel a témával. Ezen kívül. Amit az előadó javasolt a módosító indítványokkal kapcsolatban. Amit az előbb említettem, az úgynevezett Single Rule Books kitételt mindenképpen támogatjuk, de azt gondoljuk, hogy megint csak a kisebb bankok és a takarékszervezetek számára ez hátrányos lehet, ezért bizonyos fenntartások a kikötésekkel. Ugyanakkor üdvözöljük azt a lehetőséget, hogy a nemzeti intézetek azok nagyobb elvárásokat nyújthatnak be. Általában véve az a benyomásunk, hogy nagyon sok módosító indítvány átfedi a másik tartalmát, és nagyon sok, nagyon érdekes és jó javaslatot tartalmaz. Ezeket támogatjuk. A zöldek javaslatait illetően érdekesnek tartjuk az úgynevezett alapbankoknak az elképzelését, tehát ez nem más, mint a klasszikus bankrendszernek az erősítése, hiszen vannak potenciális veszélyes bankok. Ezt egyébként már a mi részünkről évek óta kérjük, hogy ezeket felügyeljük jobban. És itt támogatnak a kötelező érvényű tőke áttételi mutató bevezetését. Az ALDE elképzelése a benchmarkingra, hogy kockázati modelleket dolgozzanak ki, ezt támogatjuk. Az állami kockázatokat illetően már mondtam, hogy kritikus vagyok. Persze, de nincs olyan vállalkozás, ami kockázat nélküli. Más részről viszont, hogyha megemeljük a rizikóhatárt, akkor az államháztartást nagyon megterheljük. Hiszen bizonyos tagállamok már arra amúgy is nagyon sok plusz feladat hárul az államra. Nem tudom, hogy van-e ennek értelme még. Szerintem ez nagyon kérdéses. Úgyhogy <clears throat> szerintem legyünk nagyon óvatosak. Hát, ennyi lett volna. Azt hiszem, hogy nagyon sokan már a többiek is elmondtak, ezt nem is ismételném, úgyhogy ennyire korlátozom a hozzászólásomat. Rendben, most pedig még hozzászólók nagyon sokan vannak, úgyhogy kettő-hármat veszek egybe, és a frakciókat kombinálom. Jean-Paul. Oui, Elnök asszony, rövid leszek, mert szeretném, hogy a többiek is hozzászólhassanak, és megpróbálják nem 12 percig szónakolni. Először az általános kérdésekről. Bocsánat, tehát először az általános kérdésekről, mert e rendeletek mögött gazdasági kérdéseket is meg kéne vizsgálni. Bizonyos zavart érzékelek abban, ahogy a piacok már is úgy tekintenek a bankokra, bankokra mint hogyha azok betartanák azokat a szabályokat, amiket még meg sem hoztunk. Az USA-ban bizonytalnak tűnnek a Bázel 3-mal kapcsolatban szerintem ez nem bizonytalanság, biztos, hogy nem fogják alkalmazni. Az európai bankokkal kapcsolatban nagyon erős kritériumokat határoztunk meg a likviditással és a szolvenciával kapcsolatban. Gratulálok a jelentéstevőnek, hogy a szokásos formulákon túl tudott menni, kiváló munkát végzett, és azért is gratulálok neki, mert megvert, több módosítót kapott ugyanis, mint én a hedgefundokkal kapcsolatban. Gratulálok, és érdeklődéssel várom, hogy milyen munkát tud ezzel végezni. A CIFIS-szel kapcsolatban 2007-től megpróbáltuk 2013-ig felgyorsítani azt, hogy olyan helyzetbe hozzuk ezeket az intézményeket, amivel a versenytorzulások ellen fel tudunk lépni. A szolvenciával kapcsolatban a biztosítókban való részvételt a vonatkozó irányelvek alapján kellene továbbra is kidolgozni. Kell, hogy legyen egy megfigyelési időszak annak érdekében, hogy megfigyelhessük, hogy az európai intézmények között ne legyen versenytorzulás. Jelen pillanatban problematikusnak tűnik a helyzet, és nagy bizonytalanságot okoz, különösen a tekintetben, hogy a piacok hogy vizsgálják azt, hogy a bankok hogy fogják teljesíteni azokat a feltételeket, amelyeket még meg sem hoztunk, és senki nem tudja, hogy ezek pontosan mi lesz, mik lesznek. Biztos vagyok benne, hogy a jelentéstevő odafigyel arra, hogy realista intézkedéseket hozzunk. Néhány több pont, amelyeken érdemes még elgondolkozni gazdasági tekintetben, ez az lakossági betétek védelme. Itt nagyon óvatosnak kell lennünk. Hangsúlyozom azt is, hogy figyelembe kell venni a, működi, a bankok konkrét működési aspektusait. Vannak olyan országok, amik szeretnék a, rendek, a szabályokat megszigorítani, hogy megfelelő felügyelet valósuljon meg. Nagyon fontos, hogy a felügyelő hatóságoknak megfelelő jogi alapot biztosítsunk az ellenőrzésekhez, és ne egy nem hatékony szabályozási keret alakuljon ki. A Bázelban, a G20-akban nem lehet olyan döntéseket hozni, amelynek nincsenek hatásai, és nagyon fontos, hogy ezek a döntések ne káros hatásokkal rendelkezenek. Gondolkozzunk, mielőtt döntést hozunk. Köszönöm. Thank you very much. Uh, Danuta Hübner. Köszönöm, Danuta Hübner következik. Uh, Köszönöm szépen. Szeretnék visszautalni arra, amit Hakmák mondott a vége felé. Ez az a jellegzetesség, de hát én ezt nem is annak nevezném, hanem inkább azokat a kollégákat követném, akik azt mondják, hogy különbségtétel, differenciálás. Ez a rendelet figyelembe kell, hogy vegye, mégpedig részletesebb módon azt, hogy a pénzügyi és bankszektor rendkívül differenciált Európában, és egyes tagállamokon belül is. Ezt nagyon-nagyon komolyan kell venni. És hangsúlyoznám azt is, hogy természetesen én teljes mértékben támogatom azt, hogy elmélyítsük az első piacot a pénzügyi szektorban. És azzal is egyetértek, hogy el kell kerülnünk azt, hogy ezzel a rendelettel hosszú távú stagnáláshoz segítsük hozzá Európát, de hogyha hatékonyak akarunk lenni és megreformálni úgy a szektort, hogy az ne kerüljön sokba a gazdaságnak, és ezt úgy tesszük, hogy nem csak a szisztemikusan fontos pénzügyi intézetek szempontjából hozzuk meg a döntéseket, hanem az egész szektor számáról szempontjából, akkor nagyon fontos a differenciálás. A differenciálás az európai jogszabályalkotásban sokat szerepel, és a harmonizációs erőfeszítéseket szerintem nem csökkenti. És nem akadályozza meg az egységes szabálykönyvet, vagy a hatékony felügyeletet, vagy az egységes jog, játékszabályokat. Hanem pont ezzel tudjuk az igazi egyenlő játékszabályokat létrehozni. Figyelembe kell persze venni azt is, hogy Európa bizonyos részében nagyon más feltörekvő pénzügyi piacok vannak, amelyek még nagyon sekélyek, és amelyeket még az a függés dominál, amit az Európa, a régi, úgynevezett régi európai bankok jelentenek számukra. Tehát ezektől függenek, és azt is tudjuk, hogy a keleti közép-európai országok bankjaiból rengeteg eurót szívtak el ezek az anyabankok. Ez nagyon nehéz ezen országok számára, óriási kihívás. De a bankszektor struktúrája azt is jelenti, hogy lesznek olyan bankok, amelyek, például a takarékszövetkezeti bankok, amelyeknek nagyon fontos lesz a szerepe a jövőben is. Tehát fontos, hogy ez a, a differenciálás megerősítse a rendeletet, és hatékonyabbá tegyen bennünket abban, hogy ezt arra használjuk fel, ezt a rendeletet, hogy a növekedést elősegítsük és ne akadályozzuk. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Corin. Yes, uh, thank you very much. And... Köszönöm szépen. Először is hálával tartozom ott már Karásznak. Kiváló munkát végzett, nyitottan állt a kollégák vélemény előtt, és a minőséget a gyorsasággal kombinálta, ez pedig rendkívül fontos. Egyik legfontosabb jogszabályjal állunk szemben. Nagyon fontos, hogy bizonyosságot adjunk a bankoknak, illetve a piacoknak, és megnézzük, hogy hogyan valósul meg majd Bázel Európában. Vissza kell tehát állítani a bankágazatba fektetett bizalmat. Három kérdésre szeretnék rámutatni először is. Az elmúlt években a parlament nagyon is odafigyelt az európai ö, ellenőrzők hatáskörének megerősítésére. Egyetértek ott már el, amikor azt mondja, hogy a jogszabályalkotás a politika, politikusok dolga, a jogalkotók feladata, nem az ellenőrző hatóságok feladata, tehát oda kell figyelnünk arra, amikor az ellenőrzők elveket hoznak be a jogszabályokba, ami viszont az ellenőrzést, a felügyeletet illeti, nem feltétlenül a nemzeti felügyeleti szintet jelenti ez. Módosítók születtek arra vonatkozóan, hogy a nemzeti felügyelők hatáskörét bővítsük. Szerintem a tanácsa való tárgyalások során nagyon fontos, és természetesen mindig ugyanabba a játékba kerülünk bele, tehát nagyon fontos, hogy a, az EBH, illetve az Európai Bankhatóság hatáskörében határozottak legyünk, ugyanígy az Európai Rendszerkockázati Tanácsot illetően. Nagyon fontos az, hogy kiszámíthatóságot biztosítsunk Bázel megvalósítása, megvalósítása során egész Európában. Nagyon különböző módosítók születtek ezen a területen, és egy-két javaslatot adtam be arra vonatkozóan, hogy az Európai Rendszerkockázati Tanács pozícióját megerősítsük, ugyanígy az Európai Bankhatóság hatáskörét, legyen ez az anticiklikus puffer követelmények témája, vagy a pontos százalék meghatározása. Azt hiszem, hogy ezt valóban meg kell vizsgálnunk, és meg kell erősíteni ezeket a hatást. Aztán ott van a likviditás, illetve mi számít likvid eszköznek. Szerintem a legfontosabb az eszközök magas minősége. Vannak olyan módosítók, amelyek ezt próbálják föllazítani. A jelenlegi jogalkotási javaslat azon az állásponton van, hogy az államkötvények, illetve a vállalkozási kötvények likvid eszközként minősülnek, és nagyon magas minőségű értékpapírokra van szükség, ez fontos a jelzálogpiac szempontjából is, mert ha ezeket nem fogadjuk el, nem mondhatjuk el, hogy az egyik magas minőségű, a másik pedig nem. Tehát a módosítóimban egy olyan megközelítést érvényesítek, amely a kettes szintre utal, illetve az EBH-ra, és valóban minőségi kritériumokat próbál létrehozni, az egységes veszteség elfogadása mellett. Azt hiszem, hogy tovább léphetünk, tovább dolgozhatunk még ezen a, ebben az irányban. Természetesen nem lehet mindent szabályozni, de az alapelveket lefektethetjük, és nagyon fontos, hogy egy szélesebb körű értékelés szülessen arra vonatkozóan, hogy mi számít magas minőségnek. Nyitottan állok az eszmecsere előtt. Nagyon fontos kérdés ez, legalábbis a tagállamok egy része számára, ahol nagyon magas szintű a jelzálók piac, és mindemellett hiányzik a megfelelő finanszírozási háttér. A harmadik gondolat a tőkeáttételi arány. Egyetértek azzal a megközelítéssel, hogy várjuk meg az értékelési időszak végét. Módosítókat nyújtottam be erre vonatkozóan. és az állami ágazatba tartozó bankok értékelését is meg kell vizsgálni, hiszen elképzelhető, hogy ezen a szinten a kölcsönzési tevékenységek tovább romlanak. Nem kérek semmilyen kivételt, de azt hiszem, hogy az értékelésben erre is oda kell figyelni. Akárhogy is legyen. Fontosnak tartom azt, hogy a hatályba lépés ugyanaz legyen a közététel esetében, hiszen hogyha a közétételi dátum határidő korábbi, akkor már a tőke áttételi mutató megvalósítását követeljük, tehát nagyon fontos, hogy az, az időket megfelelően határozzuk meg a határidőket. Ami pedig a javadalmazást illeti, szerintem további eszmecserére van szükség, hiszen amikor egy egységes rendszert vezetünk be Európában, és ezt jogszabályba ültetjük, akkor nem félek a legmagasabb banki ágazatba tartozó vezetők kivándorlásától, hogy ezek esetleg USA-ba vagy Szingapurba költöznének, hogyha a fix fizetésüknél nem kaphatnak többet, hogyha ez nem elég számukra kiegészítve egy változó fizetésen, nos akkor nyugodtan elhagyhatják Európát. Igazából itt a felelősség felvállalásáról van szó. Nem csak populisztikus vonal vagy kérdés ez, hanem, hanem fel kell vállalni ezt a problémát. Én az európai harmonizáció mellett török láncsát de egy további változó javadalmazást is látni szeretnék. Fontosnak tartom azt is, hogy az emérrel, illetve más jogszabályokkal következetesek legyünk, erre vonatkozó módosítókat nyújtottam be. A CRT intézkedéseinek meg kell felelnie a származékos ügyletekkel kapcsolatos szabályoknak, illetve az emír szabályoknak is, nem kell ezt meghaladni, de nem szabad visszalépnünk az eddigi eredményeinktől. És végül, de nem utolsó sorban, ami a harmadik országokban való megvalósítást illeti, osztom a kollégák aggájait, valóban oda kell erre figyelnünk, de nem szabad visszavennünk a sebességből. Uh, now for the S&D, Peter Zimon. Köszönöm szépen. A mai vitában, mivel sokan kértek szót, három dologról szeretnék szólni. Egyetértek a raportőrrel, hogy a KKV-knak a hitelezése, figyelembe véve, hogy milyen fontosak számunkra, nem szabad, hogy a magasabb magántőke arányal még terheljük őket. Mi lenne, hogyha két lépésben vezetnénk be? Ez például úgy nézhetne ki, hogy természetes személyek és KKV-k hitelt egy millió euró arányban kaphatnak, 50%-os rizikóig bezárólag, a nagy vállalkozások pedig 5 milliónyi hitelt kaphatnának, de nem, százalé, nem 100%-os arány kockázattal, hanem 75%-os arányal. Ez azt jelenti, hogy kisebb lenne a kockázat, és több KKV kaphatna hitelt. Ezen kívül a lakás célú ingatlanok kockázati súlyozását illetően. Ez 35%-tól kezdődik az EU-ban, de hát az ingatlanpiacok eltérnek a tagállamokban, és lehet, hogy nagyon aránytalanul hat rájuk ez. Hogyha a magántőke arányát nagyobb százalékban igényeljük, akkor nem lehet csökkenteni a kockázati arányt a jól fejlődött ingatlan piacokon. Én azt gondolom, hogy a tagállamok számára azért kellene rugalmasságot engednünk. Végül a tartozási kvótát illetően. Különösen a KKV-k esetében és bankok esetében, amelyek nem vállalnak magas kockázatot, fatális lenne ez a kitétel a jogszabályban. Ezért aztán úgy gondolom, jobban meg kell vizsgálnunk. Minden intézményre uniform kvóták ráhúzása, ez tényleg észszerű? Nem kellene intézményről intézményre döntenünk? figyelembe véve, hogy mások a számvételi standardok, az újrafinanszírozási standardok milyen kihatása lenne a kvótáknak a pénzintézményekre. <clears throat> Hiszen kommunális finanszírozás és más kockázat szegény környezetben működő pénzintézeteket nem szabad hátrányos helyzetbe hoznunk. Egyébként én úgy gondolom, hogy a kalibrálást nagyon óvatosan kell elvégeznünk, hiszen a kvótát csak akkor lehet összehasonlítani a teljes piac spektrumon. Egyébként Karasz eh, előadó úrnak szeretnék gratulálni, és kitartást kívánok neki a következő hetekre. Köszönöm szépen! Az ALDE részéről Szilvi, mivel vagy a koordinátor, szeretnél hozzászólni az te? Köszönöm, Sharon, köszönöm ott márnak is a munkát, sok minden elhangzott. Én két-három pontra térnék ki. Az első, hogy van itt egy csapda az ilyen óriási csomagokkal kapcsolatban, hogy a technikai részletekben elveszünk, és elfelejtjük azt, hogy milyen politikai döntéseket kell hozni. Bízom ott márban, hogy megtalálja az egyensúlyt, de hát ott vannak egyrésztről a kormány és államfők, akik a bázeli egyezményt hagyták. a parlamentben azonban érvényesülnie kell a demokráciának. Ott már Karasz jelentésében ezt ki is fejti, tehát a megerősítés, a biztonság megerősítése, illetve a között, hogy ne roncsuk tovább a gazdasági helyzetet, meg kell találni az egyensúlyt. Fejlődtek a dolgok szerintem, változtak, és ezt figyelembe kell venni. Ezért nem tudom a szifiz területén megállapítani azt, hogy mi, mit is kell tennünk. Szerintem nem szabad elsietnünk a dolgot. Azt látom, hogy az ágazat és a kormányzatok is rohannak, de én nem vagyok jós. Tehát szerintem, ha nem látunk még ennyire előre, akkor nem szabad elkötelezni magunkat. Korinra is visszautalnék, felügyeleti csomagot fogadtunk el, ami intézményeket hozott létre európai szinten akkor éveken keresztül hiányzott a felügyelet a, és az európai szabályozás. Most elfogadtuk az elvét annak, hogy legyen egy egységes szabálykönyv, és hogy legyen egy európai szabályozó és felügyelő testület, ami a, a, azt próbálja meg elérni, hogy megfelelő helyre menjen a pénz, a tőke egy egységes piacon. A kicsi helyi öm, szabályok megalkotását rá kell bíznunk a helyi szabályozókra, és az is nagyon fontos, hogy az Európai Parlament hitelességét megtartsuk a felügyelettel kapcsolatban. A második szint, az egységes szabálykönyv. Ezekkel kapcsolatban el tudjuk képzelni azt, hogy egy ilyen stresszes időszakban a konkrét apró helyzetekre való hozzáigazítás az jogos, de csak egy nagyon korlátozott szinten ne legyenek nemzeti felügyeletek, hanem maradjon ez egységes. Guben vitát folytattam az, hogy market, azaz, vagy pedig joghatóságok vagy piacok, tehát több, többes számban használjuk ezt? Nem, egyes számban akarom ezt használni. Egy piac, egységes piac. Meglátjuk. Hogyha a franciák jobban tudják majd védeni az egységes piacot a jövőben, mint a britek, akkor nagyon jól fogunk majd ezen mulatni. No de addig is mit teszünk, hogyha nem alkalmazzák? Persze, nem gyanúkodhatunk az amerikaiakra, hogy majd nem fogják alkalmazni, vagy a a kínaiakra. De hát most itt van egy válság. Tíz éven keresztül az eurozónában azt hittük, hogy elég, hogy legyen, lesznek szabályok, és az emberek majd azt tiszteletben tartják. De ez vicc. A rendszerünk, persze, nagyon fontos, hogy elgondolkozzunk együtt, hogy mit fogunk tenni akkor, hogyha a szabályokat nem alkalmazzák. Jelen pillanatban az államok önszabályozásának az időszakát éljük teljes mértékben naív dolog azt gondolni, hogy ha elfogadunk szabályokat, azt majd automatikusan be fogják tartani. Ezért garancia rendszerre van szükség, hogyha probléma lép fel, akkor tudjuk azt kezelni. Például mondjuk különböző nemzeti jogszabályok jönnek létre, akkor ezeket hogyan tudjuk összehangolni, hogyha nincs végrehajtás, ha nincs enforcement, nincs lehetőség arra, hogy betartassuk ezeket a kötelezettségeket, akkor szerintem óriási lukat hagy a rendszerben ezen túlmenően technikai problémáim vannak, ezt majd bilaterálisan megvitatom a többieket, de nagyon fontos, hogy egy stratégiai irányvonalunk legyen, és ne vesszünk el részletekben. Köszönöm. Thank you very much. Uh, now we go back to more EPP. Astrid, you're back. You were next. Köszönöm szépen. Most még két néppárti közvetkezik. Astrid a következő. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék elnézést érni a jelentéstevőtől, muszáj volt a Nőjogi Bizottságban szavaznom. Remélem, hogy most, hogy átjöttem ide, érezhetem azt, hogy végre egy észszerű bizottságban ülök. Néhány lényegi pont, amelyekkel kapcsolatban módosítókat is nyújtottam be. A rövidtávú likviditás rés, rátája 13A. Az inflow és az outflow szabályozó mechanizmusával kapcsolatban. Ez, kell, ez a rendszer kell, hogy aktív tartalékot, likvid tartalékot képezzen, amely 25%-ot képez a, az outflow likviditás tekintetében. És ezt egységesen kell alkalmazni minden bank részére, függetlenül attól, hogy milyen likviditási helyzetben van. A 75%-os korlátozás a Bázál 3-ban szerepel, amit jelen pillanatban éppen végrehajtunk, például a CRD 4-es irányelvel. De a referenciális Bázel 3-asban ez a korlátozás csak a konszolidált szintre vonatkozik. Határokon átnyúló módon, európai szinten, európai keretben, amikor a prudenciális szabályokat alkalmazzuk, épp úgy egyéni, mint konszolidált szinten, akkor lesz alkalmazható ez a korlátozás konszolidált, illetve leányvállalati szinten is egy olyan csoportban, amelyet prudenciális felügyelet alá állítunk egyéni módon. Innen fogva kell majd a leányvállalatoknak is aktív, likvid tartalékot fenntartani, aminek, ami azt jelenti, hogy egy vállalat blokkolnak blokkolnia kell a likviditása egy részét a leányvállalatai miatt. Így likvi, művi likviditási tartalékokat kell lét, vagy hozunk létre, akkor, amikor egy csoport likviditása amúgy egészséges volna. És ez véleményem szerint problémás. Éppen ezért azt javaslom, hogy töröljük a 75%-os korlátozást, és csak az egyéni szintre, az egyéni szintre és csak a konszolidált szintre tartsuk meg. Remélem ez mindenki számára elfogadható lesz, mert ezzel tiszteletben tartjuk a Bázel 3-ast, ugyanakkor pedig figyelembe vesszük az európai sajátosságokat is, amelyek prudenciális szabályokat konszolidált és egyéni szinten, azaz kettős szinten alkalmaztatnának velünk, de erre nincs szükség, és ezt ezáltal el tudjuk kerülni. Nem értek egyet a 483-assal, amely az EBH-nak olyan mandátumot ad, hogy 2014-től technikai standardokat határozzon meg, ami a számi, az outflow kalkulációjának a metodológiáját meghatározza. Látjuk, hogy mennyire fontos ez a téma. És óriási összegek a tét. Ezért a jogalkotás tekintetében az együtt döntés lenne a megfelelő módszer. Az Európai Bizottság is azt javasolja, hogy ő kapja azt a hatáskört, hogy delegált jogi aktus révén, azaz a 444-es cikk értelmében a likviditás végső, rövid távú likviditás végső táját ő határozhassa meg, és az outflow végső, illetve az inflow végső összegeit ők határozhassák meg a különböző eszközök és passzívák tekintetében. Így tudjuk a net outflow-kat megfelelően szabályozni a bankok esetében. Nagyon fontos és stratégiai ez a kérdés, ezért én is úgy gondolom, hogy itt együttdöntési döntési eljárásra van szükség. Hogy a nagy kockázatot jelentő rendszereket felül tudjuk vizsgálni. Minden érdekelt félnek részt kéne venni ebben a munkában a bizottságnak, a bankszektornak, a felügyeleti hatóságoknak, stb., és a tanácsnak is, és a parlamentnek is, akkor, hogyha abban az esetben, hogyha jogszabályalkotási tervezetet javasol az Európai Bizottság. 2000, ha 2013. december 31-i határidő szerintem nem realista. Ezért azt javaslom, hogy toljuk el a nagy kockázatot jelentő rendszerek felülvizsgálatát egy későbbi időpontra. Addigra fogjuk már látni, hogy a Bázel 3-as és a CRD 4-es alkalmazása hogyan halad. Köszönöm Elnök asszony, ennyit a módosítói magyarázatáról. Remélem, hogy a jelentéstevő figyelembe tudja majd őket venni. Köszönöm. Thank you very much. Um, next it's... Oh, I've lost my place. Gunnar. Gunnar. Very much and uh, thanks to Otmar for an excellent report. Köszönöm Ottmárnak és az árnyék előadóknak az együttműködést. Én úgy gondolom, így könnyű ráfogni erre a jelentésre, hogy túl technikai, mert valóban az. De fontos, hogy politikai dokumentumként fogjuk föl, hiszen a stabilitásról szól, és arról, hogy az európai gazdaságban milyen pénzügyi beruházásokat lehet végezni. Számomra Nagyon fontos az, hogy felvállaljuk azt, hogy felelősek legyünk a pénzintézetekért. Hogy tudjuk vállalni ezt. Ezért adtam be a corporate governance-ra néhány ö, módosítót, és hangsúlyoztam benne a részvényeseknek a felelősségét. átlátható rendszerre van szükségünk, és a részvényesek szólhassanak fel az igazgató tanács kinevezésébe, is így tovább. Másodszorban. Nagyon fontos, hogy a belső piac nyílt legyen. De ez nem jelenti azt, hogy azok a tagállamok, ahol másképp néz ki a banki szektor, akkor ők magas szinten eltérő döntéseket hozhatnak. Persze, hogyha lender of last resortként járnak el központi bankként kvázi, akkor nagyobb felelősséget vállalnak. Például Izland hatalmas kiterjedt a bankrendszere akkor miért nem tesszük nekik magasabbra a lécet? Bár most nem róluk beszélünk, de már többen említették Svédországot. A bankszektor kiterjedt ezekben az országokban, figyelembe véve méretarányosan az ország méretéhez. De ez nem ássa a versenyképességet. hanem hozzájárul ahhoz, hogy a ö, rendszer hibánkat kiküszöböljék. Nagyon fontos lenne, hogy tanuljunk a példájukból. Ha KKV-król beszélünk, és a lehetőségről, hogy ők tőkét kaphassanak, Legyünk tudatában annak, hogy az egyensúlyt és a kockázatelemzést figyelembe kell vennünk. Minden kockázat nem ugyanolyan, mert a végén ennek a kkv fizetik meg az árát. A bankok hagy végezzék el a kockázatok besorolását, akkor rugalmasabb lesz a rendszer. Így jobb kölcsönöket, hiteleket bocsáthatnak ki az unión belül. Elnök asszony, Egy perc 54 másodperc, személyes rekord, és egyetlen rekord ma. Elnök, sajnos késő jöttem rá, hogy bekapcsoltassam az órát, azért ilyen rövid, de mindegy. Akkor bekiabálás. Én is rá szeretem volna mutatni, nem csak a saját nevemben szóltam hozzá. Pontosan tudom, hogy ki mennyi ideig beszélt. Az árnyék előadó 12 perc, a raportőr 20 perc, de vannak olyanok, akik több mint 6 percig Nos, kevesebb, mint 12 percben András Schwab. Köszönöm szépen. 1600 módosító indítvány, hát akkor részletezni kell itt a dolgokat. Egyetértek abban, hogy különböző bankoknak nem lehet különböző szabályzata, kell egységes rendszer a hitéle intézeteknek támogatom. A nagy munka ellenére és a nagy különbségek ellenére kellenek a kompromisszumok. Először is. Én úgy gondolom. A mi értekünk az, és ezt úgy is mondom, mint Németország képviselője, ahol eddig így is volt, hogy a hitelintézetek munkájának a minőségét fenntartjuk. Ez fontos. Mindegy, hogy ezt kijavasolja, lehet, hogy Karasz úr még jobb javaslatot talál, de a kockázat szegény hitelnyújtás nem volt a válság kiváltója. Ezt így is kell tartanunk ezért. Ezen kívül. Szerintem nem szabad senkit hátrányba szorítani. Persze, struktúr szempontból értem van a reformoknak, de a KKV-k nem károsodhatnak. Harmadsorban, amit Astrid Luling mondott, nagyon fontos, hogy az EPA esetében nem mi hozzuk a döntéseket, bár nekik sincs meg még a megfelelő érettségük arra, hogy saját döntéseket hozzanak de persze ez előbb-utóbb majd bekövetkezik. Köszönöm szépen! Muchísimas gracias, Andreas, y gracias por la brevedad. Tiene la palabra Antolín Sánchez Presedo. Köszönöm szépen! Antolín Sánchez Presedo. Elnök úr! Én is szeretnék hozzászólni és megmagyarázni, hogy miért nyújtottam be módosítókat. Az én célom az volt, hogy a hitelintézeteink fenntarthatóságát erősítsem. Ehhez az irányításukat kell erősíteni, és meg kell azt akadályozni, hogy hatalmas terheket rójunk bizonyos területekre, ami igazságtalan versenyt eredményezne. Ami a kormányzást illeti. Szerintem kormányzási kérdés az maradjon maga a hitelintézetek kompetenciája, ne a miénk. De ugyanakkor azért olyan standardokat kell bevezetnünk, amely összehasonlítható mondjuk az OECD-nek a munkájával. Ami az irányító tanácsokat illeti, a felügyeleti szerveket, és ezek normáit Nem hiszem, hogy a normákat csökkenthetjük. A, mi egy belső piac vagyunk, de azért tisztáznunk kell, hogy vannak rajtunk kívül piacok. Például, ha megvizsgáljuk az ingatlan piacot, akkor láthatjuk, hogy ott a fogyasztóvédelem az egyes tagállamokban azért eltér. hogy az anyaország és a befogadó ország szabályai között vannak-e különbségek. Ezeket figyelembe kell vennünk, de ugyanakkor nem szabad hagynunk, hogy szétessen a belső piac. nem szabad az anyaország által szabott feltételeket alacsonyabbra szabni, mint a befogadó ország feltételeit. Hogyha a fenntarthatóságot fenn akarjuk tartani, akkor anticiklikus intézkedésekre van szükségünk. Nem szabad ezzel ellenkező értelmű intézkedéseket hozni. Egy másik nagyon fontos megjegyzésem az, hogy nem szabad egyenlőtlenül kezelnünk a külső hitelintézkedéseket. Például utalok itt az amerikai bankokra. Figyelembe kell vennünk, hogy ha a leánytőkét nem védjük, akkor nem lesz elég tőkénk. Ez nem megfelelő megközelítés. A tőke kérdését meg kell oldanunk. A másik kérdés a vesztességeké. Össze kell, hogy tudjuk hasonlítani őket, <clears throat> ehhez pedig megfelelő mechanizmusra van szükség hogy a veszteségeket Európai Unió szinten össze tudjuk hasonlítani. Az eltérő üzleti modellek megnehezítik azt, hogy közös nevezőket találjunk. Ami a lakhatási hiteleket illeti. Figyelembe kell venni a pénzügyi stabilitást, és a likviditást illetően pedig a vállalati kötvényeknek a helyzetét kell figyelembe vennünk. Nem szabad a mérgező kötvényeket jóvá hagyni. Nem szabad megakadályozzuk ahogy azt, hogy újra legyen a gazdaság azzal, hogy túl komplikáljuk a szabályokat. Nem ez a célunk. Köszönöm. Thank you very much. Uh, now, uh, Ann Jensen. Ann Jensen következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönettel tartozom a jelentéstevőnek és a megközelítéséhez, illetve az árnyék jelentéstevőknek is, különösen ami a rugalmasságot illeti, és ezzel kapcsolatban egyetlen egy megjegyzésem lenne. Dánként, ugye tudja Karász úr, hogy miről is beszélek. Jó pár módosítót nyújtottam be, többekkel együtt a likviditási szabályokra vonatkozóan, és ez nagyon is kapcsolódik a hitelintézmények helyzetéhez. Dániában a kölcsönök kétharmada ezen intézményekbe irányul, betéteket nem fogadnak, egy stabil rendszerről van szó, amely kiegyensúlyozott egyensúlyra épül a kockázat egyen, egyenlő megosztásáról, olcsó a kölcsönzők számára, a hitelezők számára, illetve a pénzügyi intézetek számára is megfelelő. Eddig azért nem exportáltuk még ezt a modellt, mert nem hoz létre gazdag bankárokat. Működött a legsötétebb órákban is, a Lehman Brothers összeomlása után egy stabil, robosztus rendszerről van szó. A bizottság javaslata, illetve a Karasz jelentés nagymértékben segített abban, hogy a problémák egy része egy részét kiiktassuk, amely benne volt a bázeli javaslatban. Vannak még azonban kisebb kitételek a likviditást illetően, és nem szeretnék most itt részletekbe bocsátkozni, Azt is el kell mondanom, hogy a javaslatok egy része visszalépést jelentene, és új nehézségeket hozna. Az NSFR-ről már nagyon sokat beszéltünk, és Karasz úr is azt, azt sugalja azt javasolja, hogy nézzük meg az értékelést. Azt kell, hogy mondjam, hogy véleményem szerint nem csak technikai kérdésről van szó, hanem egy nagyon határozott politikai ügyről is. És végül a Bázel 1-es kérdésre szeretnék utalni. Vicky Ford már szólt erről. Többekkel együtt egy módosítót nyújtottam be, mely kompromisszum a Bázel egyes nem szünteti meg, ugye ez a jelzálogú bankok számára problémát jelent, azonban az EBH-nak valamilyen hatáskört biztosít az értékelésre, hogy mikor lehet ezt visszavonni, és mikor nem. Tehát ez egy kompromisszumos javaslat. Várom tehát az ezzel kapcsolatos vitát, egy rugalmas megoldást szeretnék. Köszönöm. Köszönöm, Pablo. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is Köszönettel tartozom a jelentéstevőnek, a munkájáért, az eddigért és a jövőbeli munkájáért is. Nagyon-nagyon kemény időket élünk, és megpróbáljuk elkerülni, hogy megismételjenek az eddigi hibák. Ami a tőke követelményt illeti, a köztartozás, az államtartozások kapcsán az államtartozásoknak olyan eszközöknek kell lenniük, amelyekben nincs kockázat, különben nem lesz bizalom az Európai Unióban. És ezt már látjuk. Ez azt jelenti, hogy mindent tőlünk tehetőt meg kell tenni annak érdekében, hogy a gazdaságot támogassuk, de oda kell figyelni arra is, hogy megfelelő üzeneteket küldjünk az embereknek. Ami a banki szoftvereket illeti, eszközönként minősülnek ezek, amelyeket egy csődeljárás során eszközként lehet leírni. Az Egyesült Államokban a szoftverek ilyen eszköznek minősülnek. Ezért úgy gondoljuk, hogy mindenképpen prioritás a frakciónk számára az, hogy maximálisan biztosítsuk a bizalmat, ami a likviditást illeti, jogbiztonságra van szükség. Az Európai Központi Banknak ezen a téren nagyon fontos szerepe van. Ami pedig a KKV-ket illeti, mi is módosítót nyújtottunk be azzal a kettős célkitűzéssel, hogy az európai kkv finanszírozását növeljük, illetve a hitel megszorításokat elkerüljük a kkv számára. Ez azt is jelenti, hogy észszerűbb tőkekövetelményekre van szükség. Ugyanakkor a kockázati tőke növekedését lehetővé kell tenni. Köszönettel tartozom a jelentéstevőnek, és köszönöm Sharon. Uh, köszönöm szépen, még ketten szerettek volna felszólalni, Herbert Dorfman, és utána még egy. Köszönöm, elnök asszony. A KKV-kat illetve csak csatlakozni tudok azokhoz, akik már elmondták. Nagyon fontos őket védeni. Hagyjam csak valami olyasmit, amiről eddig nem esett szó. A kis bankokat illetően. Bizonyos tagállamokban, mint például Olaszországban is, vannak olyan bankok, amelyek nagyon kicsi szerveződések önmagukban, de aztán csatlakoznak nagyobb intézetekhez. Én úgy gondolom, hogy ezeknek az intézeteknek egy különleges helyzete van, ezt figyelembe kellene venni. Ezzel kapcsolatban beadtam a 293-as módosító indítványt, aminek az a témája, hogy milyen ezeknek az intézményeknek az igazgatósági vezetése. A második pont, amely erre a rendszerre vonatkozik, olyan biztosító rendszerek, amelyek egy szolidárisan szervezett biztonsági hálót építenek ki. Ezzel kapcsolatban adtam be az 1159-es módosítómat. Egyébként a többi pontot elmondtam, mondottakat illetően egyetértek. Köszönöm. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Chciałbym w pierwszych słowach e, bardzo serdecznie... Köszönöm. Először is szeretnék köszönetet mondani Ottmar Karasznak a kiváló munkáért, amit végzett, hogy felhívta a figyelmet a problémákra, azokra is, amelyekkel én is foglalkozom a módosító indítványaimban. Ezeket már el is küldtem önöknek. Azért hagyj hívjam fel a figyelmet egy nagyon fontos kérdésre. Az a benyomásom, hogy amikor a tőkekövetelményről beszélünk, amely annyira fontos a piacok számára, a különböző veszélyekkel szemben, amivel szembe kell nézniük, nem vagyunk mindig tisztában egy olyan tényel, hogy a közös piacot sokkal jobban meg kéne védeni. Én tapasztalom, hogy a francia kollégák egyre lelkesebbek az egységes piacsal kapcsolatban, amit egyébként én nagyon ö, támogatok. A pénzügyi szolgáltatásokról többet kéne beszélni, de amikor így beszélünk a közös piacról, akkor attól tartok, hogy destabilizálhatjuk a pénzügyi rendszert. A pénzügyi rendszer már létezik. És hogyha a likviditási arányokat meg akarjuk változtatni, hogy például a vállalatcsoportok igényeit figyelembe vegyük, a helyi piacok, amelyek már kialakultak, azokat sem szabad ö, figyelemen kívül hagyni. Van, aki az egységes piacról beszél, van, aki kisebb piacokról beszél. Lényeg az, hogy amikor változtatásokat hozunk, akkor nem szabad, hogy destabilizáljuk a piacot. Egyiket sem. Erre oda kell figyelni. Ami a tőkeáltételi mutatókat jelenti, ott is a helyi tényezőket figyelembe kell venni. Szeretném tehát a helyi problémákra felhívni a figyelmet. A harmonizáció, illetve a helyi sajátosságok figyelembevétele. Erről már nagyon sok szó hangzott el. De engedjék meg, hogy mégiscsak felhívjam a figyelmüket egy olyan tényre, amit talán még nem vetettünk fel. Gyakran beszélünk a Bázel 3-asról, de a Bázel 3-as itt azt ajánlja, hogy legyünk óvatosak a harmonizációval. A Bázel 3-as alapján a helyi sajátosságokat figyelembe kell venni, helyi kalkulációkat kell elvégezni, például a tőke követelmények területén. Ezt nagyon komolyan kell vennünk. Olyan megoldást kell találni, ami egyrésztről létrehozza a közös egységes piacot, ugyanakkor nem ássa alá ezeket a biztonsági intézkedéseket, amelyek már is léteznek, és amelyek már is nagyon hatékonyan védenek bennünket. Köszönöm. Köszönöm szépen. A jelentés tevő rámutatott, hogy nagyon szívesen meghallgatná az Európai Bizottság véleményét is, és mivel van időnk, megadom nekik a szót. Nyilván nem húzhatják a végtelenségig, de kérem, hogy a fő pontokat említsék, és nem minden egyes módosítóról beszéljenek. Köszönöm. Madam Chair, yes indeed, the debate has been extreme. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon gazdag volt ez a vita, tehát nem szeretnénk minden egyes pontra kitérni. Köszönettel tartozunk a jelentéstevőnek és a csapatának a hihetetlen munkáért, illetve a javaslatokért. Lenyűgöző ez, és nagyon örülünk annak, hogy a parlament ilyen érdeklődést mutat, nagyon sok módosító született, egy nagyon gazdag vidár, vitáról van szó, ami pedig az időbeosztást illeti. Nagyon sokan utaltak arra, hogy mennyire fontos, hogy gyorsan olcsuk a tüzet, ugyanakkor magas szintű minőséget produkáljunk. Természetesen üdvözöljük mindkét ambíciót. Lambert úr elmondta, hogy a tanács a versenybe kíván bocsátkozni, elsőnek szeretne célba érni. Nos, sok sikert, mert a bizottság, illetve a tanács is nagyon is ambiciózus, és mindenképpen megállapodásra szeretne jutni a következő hetekben, hónapokban, hogy időben elkészüljön az anyaga, tehát üdvözöljük az ambiciós szintet mindkét intézményben, ami a KKV-kat illeti. Nagyon sokan, ha talán még az is lett, hogy mindenki utalt arra, hogy mennyire fontos az, hogy a KKV-kkal megfelelően bánjuk. A bizottság mindenképpen osztja ezt az elképzelést, és magunk is rögtön a folyamat elejétől ezt neveztük meg az egyik legfontosabb témának. Ahogyan önök is tudják, a javaslatban egy felülvizsgálati záradékot vezettünk be, és azt kértük az EBH-tól, hogy egy első értékelést készítsen szeptemberig. Ez pedig azt jelenti, hogy osztjuk azt az ambíciót, hogy helyreálljon a KKV-k helyzete, ugyanakkor elővigyázatosságra intünk. Mindenkit nem szabad rohanni, és nem szabad egy olyan kedvezményezett bánásmódot biztosítani, amely nem magalapozott, oda kell figyelni az adatokra, a, a statisztikára, és nem ellenezzük azt, hogyha egy kicsit anticipált formában jelenik meg a felülvizsgálati záradék. Minden esetre pontos adatokra van szükség. Ami a javadalmazást illeti, egy rövid megjegyzéssel élnék, sokan említették ezt a témát, és nagyon sokan elmondták, hogy lehet, hogy egy kicsit keményebben kellene fellépni a javadalmazás területén, és jobb kapcsolatot kellene kialakítani a változó és a fix rész között. Bárnyié biztos úr is utalt már erre. Azt mondta, hogy a CRD 3 csak a kezdet volt, és hogyha az ebben bevezet, bevezetett intézkedések, amelyek mostantól érvényben vannak, nem lesznek megfelelő módon átültetve a gyakorlatba, akkor további javaslatokat, javításokat fog majd eszközölni, és készen áll arra bizonyosan, hogy a javadalmazási intézkedéseket illetően tárgyaljon önökkel. Ami az USA-t, illetve más partnereket illeti, hogy megvalósítják-e a Bázel 3-at, vagy sem. Nos, ismét nagyon sok képviselő beszélt erről, hogy aggáját fedezte ki ebben a témában. A bizottság számára is fontos téma ez. Keresz úr rámutatott arra, hogy a helyzetet kezelni kell, illetve utalt arra, hogy azt kérte a bizottságtól, hogy információt szolgáltasson ebben a témában. Ahogyan már jeleztük, nagyon szorosan figyelemmel követjük ezt, és minden egyes alkalommal kapcsolatban állunk az USA-val, de más országokkal is, és úgy látjuk, hogy az USA egyre közelebb áll a megvalósításhoz, és talán ez meg is történik áprilisban, hogyha valóban tartják a szavukat, illetve be tudják tartani azt, amit mondanak, akkor mind a parlament, mind pedig a tanács olyan helyzetbe kerül, hogy szorosabban elemezni tudja, hogy az USA milyen lépéseket fog tenni, fog foganatosítani, és akkor levonhatjuk a megfelelő következtetéseket. Még egy utolsó gondolat, ahogyan önök is tudják, lehet, van egy teljes gyakorlatban való átültetési, értékelési folyamat. A bizottság ehhez hozzá fog járulni, és természetesen a kormányokat nyomás alá helyezzük, hogy az idő kereteket betartsák, illetve a bázali bizottság javaslatainak eleget tegyenek. És végül gyorsan egy utolsó megjegyzés, de egy nagyon fontos dologról van szó. Mindannyian tudjuk, hogy sok képviselőt nagyon érint ez, és ez visszhangra talál a tanásban, illetve a bizottságban is, ez pedig nem más, mint a maximális harmonizáció és az egységes szabálykönyv, Többen utaltak arra, hogy most helyre kell tenni a dolgokat, és támogatták az egységes szabálykönyvet, illetve a maximális harmonizációt, ugyanakkor rugalmasságot kértek. Ahogyan önök is tudják, a bizottság a javaslatában jó pár rugalmassági eszközt vezetett be. Úgy gondoltuk, hogy ezek helyesek, és rendben is van az egyensúly. A parlamenti vitából, illetve a tanácsi eszmecseréből úgy látjuk, hogy lehet, hogy ezzel erre még javításokat kell eszközölni, és ezelőtt nyitottak is vagyunk, de ahogyan önök is elmondták, vagy sokan önök közül, hiszünk, hiszünk abban a bizottság részéről, hogy egy nagyon óvatos és kiegyensúlyozott módon kell eljárni. Tehát további rugalmasság, jól meghatározott kérdések, igen, de nem az egységes piac kárára. És ebben a tekintetben természetesen tovább további támogatásunkról biztosítjuk az európai testületeket, az EBH, illetve az Európai Rendszerkockázati Tanácsra gondolok, ahogyan önök is javasolták. A bizottságnak fontos intervenciós szerepe van, önök is beszéltek erről, hiszen a bizottságnak nagyon fontos szerepe van abban, hogy az egyensúlyt fenntartsa, és meg is fogunk tenni mindent ennek érdekében. Köszönöm. És köszönöm szépen. Ott már. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen. Köszönöm ezt a mélyreható vitát. Azt hiszem elmondhatom, hogy néhány hozzászólás csak megismételte azt, amit írásban beadtak. Szeretném, hogy azt vegyék figyelembe, hogy mit haladtunk előre. Sok minden, ami elhangzott ma, nem más, mint hangsúly helyezés. Mert nagyon sok minden már elhangzott ezekből a király, kívánságokból. Schwab kolléga már elment, de például a KKV kockázat súlyozásánál, hogy 30%-ra csökkentsük, ez a kérés, ez egy nagyra törő bátor kívánság, de persze mindenkinek igaza van, csak hogyha a 30%-ot lefektetjük, akkor valóban nagyon megkönnyítjük a KKV-knak, hogy hitelhez jutassanak. Akkor a hitel határt sem kell kitolnunk. Bár az eredeti javaslatunk ez volt, és most vizsgáljuk meg. Ha a kockázat súlyozást csökkentjük, az a többet érünk el, mint hogyha a hitel plafont nyomnánk ki. Hiszen a hitel megnövelése ennek automatikus következménye lenne. A bizottságot illetően még a jogalkotási fázisban szeretnénk hozzászólni. Később 2012 vége után már késő, mi most akarunk beleszólni. Ha a jogalkotási időszakban nem reagálnak, <clears throat> akkor lekéstünk, pedig éppen elég idejük van erre. Másodszorban. Kérem, tegyék egyértelművé, A parlament nagyra törőbben reagált a bizottság javaslatára, mint a tanács. Nem értem, hogy önök miért semlegesek a tárgyalásokon. Ez egy ütős javaslat kell, hogy legyen. Nem szabad veszélyeztetniük a megvalósítást. A kisbankok helyzete ez már benne van a jelentésben, a decentralizált szektor már létezik. Vannak takarékszövetkezetek is. Ezek elismert intézetek. Pontosan ez az előrelépés a bázeli jelentéstől a bizottsági javaslatig, hogy nem mindenki egyenlő, és vegyük figyelembe a különbségeket. Ami a decentralizált szektort illeti, pontosan az ő igényeiket vettük figyelembe, meg a KKV-k igényeit, a szövetkezeti bankok igényeit. Azt, hogy folytatjuk a corporate governance alapelvét, és megkülönböztetjük a tulajdonosi státuszt a működtetőtől, ezt már gyakran <clears throat> hangsúlyoztuk, ennek a javaslatnak csatlakoznia kell korábbi jogszabályokhoz. Köszönetet szeretnék mondani, azt hiszem, Nagyot léptünk előre, ezt többen is hangsúlyozták ma, és ami a módosítókat illeti, sokat köszönhetek nekik. Most kidolgozzuk a kompromisszumos javaslatokat. Kérem, továbbra is működjenek együtt, ne az időt, hogy jó és gyors eredményt érjünk el. Köszönöm szépen. Thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Nem hiszem, hogy félre tud minket állítani a tanács. Lesz még egy eszmecserénk. Április 12-én feltételezhetően akkorra már lesz néhány kompromisszumos módosító indítvány, amin tudunk dolgozni április 25 vagy 26-án fogunk itt szavazni, és a júniusi plenárisra kerül az első plenárisra. Sikerült hamarabb befejezni a délelőtti munkát, néhányunknak ez egy kávészünetet jelent. Clive figyelmeztette a képviselőket, hiszen a későbbiekben itt a trojkával fogunk, valamint a foglalkoztatási szakbizottsággal együttesülést tartani, Kérem, hogy mindenki a papírjait, a felszerelését vigye magával, mert lehet, hogy át fogják szervezni az ülésrendet. Köszönöm szépen a munkát. Ma délután háromkor a koordinátorokkal kezdjük, és a szakbizottságülés négykor folytatódik. Köszönöm.